Dear colleagues, we will begin with the vote now, and first of all we'll do a... Tisztelt kollégák, szavazni fogunk. Először is megnézzük, hogy hányan vagyunk. Úgyhogy megnyitom a szavazást. Bármit lehet nyomni. Gracias, presidente. Simplemente para... Köszönöm szépen, elnök úr. A GUE egy kisebbségi jelentéstervezetet fog majd benyújtani, csak ennyit szerettem volna mondani. Elnök, jó, hát ezt tudomásul vettük. Akkor kezdjük meg a szavazást. Egyes módosítót visszavonták, 30-as, 38-as módosító mellette. Ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. We'll Uh, e, boarding closed. Lezárom a szavazást. Okay. We start again. Újra fogjuk kezdeni, kérem figyeljenek oda, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, még várunk egy kicsit. Someone is not voting? Valaki nem szavaz, úgy tűnik, de most már úgy is túl késő, lezárom a szavazást. Elutasítva. 96-os módosító mellette, ellenem, tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk százas mellette ellene föl kell tenni a kezet mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 104 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 115 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 116-117 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 118. Nem, visszavonták. 119-121-ben, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 121. Nem, fogyottá vált, hármas kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. 122 mellette, ellenem, tartózkodók, úgy tűnik elfogadtuk. 124 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 126 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 4-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 135 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 136 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 138 mellette, ellenem. tartózkodó, elutasító. 139 mellette, ellenem. tartózkodók, elfogadtuk. 140 mellette, ellenem. tartózkodók, elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodók, elutasító. Ötös kompromisszum mellett nem, ellenőrizik az előzőt, 141-est. One for one, check. 141-est ellenőrizzük. Everything's okay? Good. We close the vote? Akkor le- lezárnánk a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 158, 159, 160, 161 mellette ellene tartózkodók mellette, megismételjük, ellene tartózkodók elfogadtuk. A következő kiesnek, 165 mellette, ellene, tartózkodók, ezt úgy látom elutasítottuk. Jó, ellenőrizni fogjuk, 165-ösről szavazunk. And we close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Magasabbra kell emelni a kezeket. 166, 161, 168, 169, 170, 171 egyben. Mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 172, nem, 175-176 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 177 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Vote is open. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Magasabbra kéne emelni a kezeket. 179 mellette. Nem, 178 mellette. Nem, okafogyottá válik. Elnézést, összekeveredtem. 179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 Nem, muszáj a 178-asról szavaznunk, tehát visszafelé. 178-as mellett ki van. 178-asról szavazzunk mellette, ellene. Ki tartózkodik elutasítva. Jön a hetes kompromisszum mellette, ellenem. Tartózkodók, elfogadtuk. 198 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 199 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 200 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 201 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 202 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 210 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 218 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 219 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodók. még egyszer 220 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 221 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 222 mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizni kell. And vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 223 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadok 224 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 225 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 225-öst. We will close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 226 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 227 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 229 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 236 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 237 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 238 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 239 mellette nem, okafogyottá vált. Nem. You have a check on 238. A 238-as fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Le, lezárom a szavazást. Ezt kicsit gyors volt, most zárom le a szavazást. Elutasítva. 239 mellette. Ellene? Tartózkodók elutasítva. 240 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 241 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 243 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 20 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 20-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 22 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 23-24 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 25 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 31 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 33 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodok, elfogad. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette ellenem tartózkodók, elfogadtuk. 75-ös nem, 74-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 76 mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 77 mellette, ellenem, tartózkodók elutasítva, 79 mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk, 80 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 81, 82, 83, 84, 85 egyben, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 86 visszavonták, 87 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 88 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 89 mellette, ellene tartózkodók elfogadó 90 mellette, ellene tartózkodók elfogadó 91 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes. Ezt visszavonták. Nem, nem, ez egy... Ne, ez, erről nem kell szavazni. Hármas mellette, ellene. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell. Three, sorry. Hármasról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes mellette ellene, mellette, négyesről szavazunk, ellene, tartózkodók elfogadtuk, ötös, mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. <laughs> Nice. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hat. Mellette. Ellene tartózkodók, ugyanaz a többség elfogadtuk, hetes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a hetest. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ugyanaz a többség nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. kilenc mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. tíz mellette ellene tartózkodók elutasítva. Záró szavazás következik, mégpedig gépi úton szavazunk, nyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik a 11-es napirendi pont. Egyébként ezzel a szavazás végére értük. Köszönet a kollégáknak, és hogyha elhagyják a termet, akkor kérem ezt csöndben tegyék. <coughs> Most pedig Áttérünk a 11. napi rendi pontra. Ez egy első eszmecsere. A kettős felhasználású termékek kivételével kapcsolatos jelentésről az INTA az illetékes, és már így Sák az előadó. Kérem csendben hagyják el a termet. A módosítók előterjesztésének határideje két nap múlva, május 4-én 12 órakor lesz. Köszönöm, elnök úr. Jó, hogy egy kicsit nagyobb lesz a csend. Különben kérném, hogy várnánk egy pár, várjunk egy pár percet, mert eléggé technikai jellegű ez az anyag. Nagyon örülök annak, hogy az AFET véleményéről beszélhetünk, a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos szabályozás átdolgozásáról. Az új technológiák megjelentek a külpolitikában, és többet kellene tennünk, hogy akár a kiberbiztonság, a digitális kereskedelem, az emberi jogok védelme vagy a fejlesztés terén komolyabb lépéseket tegyünk, a fenyegetésekkel szemben jobban fel kell lépnünk. A kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos rendeletnek az a célja, hogy az EU vezető szerepet töltsön be, abban az értelemben, hogy ezen eszközök által jobb védelmet nyújtsunk az emberi jogok tisztelben tartása terén. Ez nagyon fontos, hiszen gyors a technológiai változás, és a globális geopolitikai egyensúly is eltolódott. Azt hiszem, hogy amit a bizottság tett, úgyhogy egy emberi biztonsági és jogi szempontból megközelítse, az jó volt. Elnézést kérném a kollégákat, Castaldo úr, per favore. Elnézést, de így nagyon nehéz beszélni. A frissítés, az eldolgozás nagyon fontos, hiszen gyors a változás, a technológiai változás és a geopolitikai egyensúly átalakulása is. Tehát egyfelől támogatom az Európa Bizottság megközelítését, hogy az emberi biztonságot, tehát az emberi jogi megfontolásokat az átdolgozott jogszabály középpontjába állítsa. Úgy gondolom, hogy pontosítanunk kell számos olyan területet, ahol a bizottság nem fogalmazott elég egyértelműen. A célunk az, hogy egyszerűsítsük az emberi jogok megjelenését a kereskedelem politikában és a külpolitikában, és koherenciát teremtsünk a különböző biztonsági és külpolitikai eszközeink között, és ezeket ki kell igazítani a kereskedelmi és gazdasági érdekeink figyelembevételével. Listázni kell a különböző kettős felhasználású termékeket, eszközöket, mert ezen technológiákat fel lehet használni ahhoz is, hogy sértsék az emberi jogokat, illetve aláássák az Európai Unió stratégiai érdekeit. Ugyanakkor, ami szintén nagyon fontos a magánszektor számára, nem minden technológia tesz szükségessé ellenőrzést, és a technológia exportja, mint például a titkosítás, ezt inkább meg kell könnyítenünk, mint ellenőriznünk kellene. Nem szabad, hogy újabb terheket rójunk az exportőrökre, nem szabad, hogy újabb bürokratikus akadályokat építsünk fel tehát a nem listázott termékek szempontjából meg kell akadályoznunk az, a jogellenes transfert, és jogi együttelműséget kell teremtenünk a kiberfelügyeleti technológiákat gyakran közvetlenül az emberi jogok megsértése céljából használják fel, de azért is, hogy még jobban megkönnyítsék az ezt követő jogsértéseket. Például, amikor illegális módon emberi jogvédőktől vagy újságíróktól információt szereznek az ő eszközeikről a beleegyezésük nélkül, ezt követően a megkapott információt fel lehet használni az az ellenzékiekkel szemben. Tehát nekünk most létre kell hoznunk egy olyan keretet, amely figyelembe veszi egyfelől a változó kontextust a különböző országokban, és a technológiai változásokat is, amelyek forradalmi jellegűek, és amelyeket nap mint nap látunk. Tehát amikor egy tagállam fel szeretne lépni, az ellenőrzési listát figyelembe kellene venni, és amikor az EU autonóm listájáról beszélünk, a sürgősségi eljárást kellene alkalmaznunk, hogy lehetővé tegyük a gyors reakciót a harmadik országokban a különböző változásokra, például a technológiai változásokra is. Végezetül azt szeretném mondani, hogy a külföldi ügyletek, a külpolitikai ügyletek egyre fontosabbak, meg kell erősítenünk az átláthatóságot is, ez kulcsfontosságú. A tagállamoknak rendelkezésre kellene bocsátaniuk az összes információt, hogy lehetővé tegyék a felügyeletet és a számunk kérhetőséget. A bevált gyakorlatokat tehát meg kell osztani, van, aki már önkéntes alapon ezt teszi. A rendelet megsértése esetén pedig egységesebbé kell tenni a szankciókat. Ez egy olyan átdolgozás, amelyre már régóta vártunk, főleg az arab tavasz fájdalmas eseményeit követően, és örülök, hogy ezt a technikai dossziét most megvitathatjuk, és remélhetőleg konstruktív lesz az együttműködés a siker érdekében. Köszönöm with the shadows. Rendben, köszönöm szépen, akkor az árnyék előadókat hallgatjuk most meg eh, legfeljebb két eh, percben. Eh, a néppárt következik először, Tezsan kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát kérem, nem fogunk nagyon sok kiegészítést tenni ahhoz, amit az előadó mondott. Nyilvánvaló, hogy ez a szöveg a jó irányba megy, legitim igényekről van szó, és komolyakról, erős igényekről. Figyeljünk oda a vállalkozásokra, nagyon sok európai vállalkozás érintett, tehát azt nem szabad, hogy mi egyoldalúan európai oldalról olyan megszorításokat vezetünk be, amelyek őket érintik, és más cégeket nem, tehát azért ne terheljük a cégeket túl, hogy ugye vannak olyan versenytársak, akik nem tartják tiszteletben a szabályokat, tehát oda kell figyelni, és nagyon világos jogszabályi kereteket lefektetni, precízen, pontosan. Véleményem szerint még van mit javítani, konkrétan a négyes cikkről, amely azt javasolja, hogy a hatáját az úgynevezett catch-all klauzulának bővítsük ki, terrorizmus kockázata, emberi jogok megsértése, és így tovább. Tehát figyelni kell itt, Konkrétan a e, terrorizmus elleni küzdelem témájában, ugye ami létezik, az ö, e, elég kezdetleges technológia. Tehát tulajdonképpen azon termékek, amelyeket föl lehet használni a terrorizmus céljaira, gyakorlatilag végtelen. Az autók, buszok, kamionok, e, bármi felhasználható, tehát nagyon pontosan kell fogalmazni jogi szempontból, tehát szerintem ezen a cikken, a négyes cikken még lehetne javítani. Van még egy-két megfogalmazás, ami véleményem szerint egy picit pontosítandó, meg kellene erősíteni a, használt, a szóhasználatot, de általában azt mondanám, hogy jó a jelentés. Köszönöm szépen, Mártin úr következik a szocialista frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónk munkáját. Köszönöm, Marítje, és hát nehéz a kettős felhasználást, a kiber megfigyelési technológiákat összehozni egyben, és odafigyelni arra, hogy az emberi jogokat ezek ne sértsék, de hát mondjuk még azt is garantálni, hogy nem, te, nem terheljük a vállalkozásokat aránytalanul, mindeközben nem egy könnyű feladat. Az a cél, ugye, hogy KKV-kat, a KKV-kat ne terheljük túlzottan, tehát eléggé kényes ez az egyensúly, amit megpróbálunk megteremteni. Ugye az emberi jogokat védeni, és üzleti érdekeinket is képviselni, gyakorlatilag ott folytatom, ahol az előttem szóló abba hagyta. Egyetértek a meghatározók, meghatározásokkal szerintünk sem elég precíz a kibertechnológia meghatározása, és a súlyos, az emberi jogok súlyos megsértése sincsen megfelelően meghatározva. Jelenleg nincsen nemzetközi megfogalmazása arról, hogy mi a súlyos jogsértés, emberi jogsértés, és mi nem az. Mindenképpen írni kellene a Bruckner egyébként, Bruckner kolléga javaslatot tett a due diligence témájában, és, és ez nem apró részletkérdés, hanem itt a jogbiztonságról van szó. Úgyhogy ezek nagyon fontos részletek. Üdvözöljük a, azt, hogy a bizottság reagált a parlament kérésére. Egy picit pontosítani kellene a rendeletet, mielőtt el lehet fogadni. Végül pedig az utolsó felvetésre reagálnék, amit az előttem szóló említett, tehát hogy ne terheljük túlzottan az európai vállalkozásokat. Szerintem az Európai Unió semmiképpen ne járulja hozzá ahhoz, hogy um, olyan termékeket exportáljanak tőlünk, amelyek aztán felhasználhatók az emberi jogok megsértéséhez. Tehát inkább mások emelkedjenek a mi standardjainkhoz, mint hogy mi süllyedjünk le. A zöldek következnek, Lochbiller asszony. Köszönöm, elnök úr. Klaus Buchner az árnyék jelentéstevő a zöldektől, és az ő nevében mondhatom, hogy örvendünk annak, hogy ez a jó bizottsági tervezet most előttünk van. Gyakorlatilag 2010 óta kérjük rendszeresen, hogy az export rendszerben az emberi jogi dimenziót ezen termékeknél erősítsük, már csak azért is, mert újabb és újabb botrányok merültek fel, ezért követeltük, hogy végre a felügyelő technológiákat szigorú ellenőrzés alá vonjuk. Itt digitális fegyverekről van szó, amelyek óriási kárt okozhatnak, amelyek nagy fenyegetést jelentenek a szabad és a nyílt társadalmakban is. Az Európai Parlament az elmúlt években összesen 15 alkalommal kérte a vonatkozó reformot. Most végre lehetőségünk nyílik arra, hogy az Európai Bizottsággal együtt az exportrendszert a 21. század kihívásaihoz igazítsuk. Most bebizonyíthatjuk azt, hogy 15 plenáris ülésen elfogadott állásfoglalás végre jogszabályá válik. Éppen ezért először is támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát határozottan, egyértelműen, teljességgel, ami pedig a Sáke asszony által kidolgozott tervezetet illeti, támogatjuk a javaslatait összességében, határozottan. Ez a jelentés minden bizonyal javítani fogja és erősíteni a bizottság anyagát. Szerintünk az AFET feladata hogy egy emberi jogi alapú külpolitikát alakítsunk ki, és kiegészítésképpen még terjesztünk javaslatokat, amelyek által jobban kidomborítjuk az emberi jogi dimenziót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel akkor lezárjuk a hozzászólók listáját, és az előadónak adnám vissza szót, ha szeretne még hozzászólni. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásaikat. Azt hiszem, hogy nagy vonalakban elmondhatjuk, hogy egy hullámhosszon vagyunk. A módosítókban én is hangsúlyoztam, hogy a definíciókat pontosítani kell. Például az emberi jogok kapcsán, amikor az ENSZ, az Európa Tanács és az EU által hozott, létrehozott szerveket illeti, arra kell építenünk, amit ezen intézmények kritériumként már meghatároztak, illetve ami a terrorizmust illeti, ez valóban egy nagyon széles fogalom, amelyet pontosítani kell. A tanács közös álláspontjára kell építenünk. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy olyan hézag volt, amely megfigyelhető volt a bizottság anyagában. Pontosítanunk kell a kiberfelügyeleti technológiák definícióját, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy a felhasználó beleegyezésével vagy anélkül kerül -e sor ezek alkalmazására. Tehát amikor van például egy biztonsági kutató, aki az én telefonomat szeretné megvizsgálni, hogy biztonságosabbá tegye, beleegyezésemet adom, de amikor erre nem kerül sor, és kivesznek információt a telefonomból, amelyet aztán felhasználnak ellenem, itt egyrészt a magánélethez való jogot sértik meg, és bizonyos kontextusokban további jogokat is megsérthetnek ezáltal. Megtaláltuk a gyakorlati módját annak, hogy pontosítsuk a definíciókat, nem szeretnénk, hogy ezek túl terjedelmesek legyenek, a diplomáciai aggályokra is oda kell figyelnünk, amivel foglalkoznia kell az AFET-nek, de egyetértek David Martinnal abban a tekintetben, hogy az EU-nak vezető szerepet kellene betöltenie. És valóban a mércét magasabbra kell helyeznünk, hiszen itt ezen problémák terjedése egy nagyon komoly probléma, ezért az EU-nak valóban vezető szerepet kell vállalnia, a mai világban, ahol a technológiai fejlődés is rendkívül gyors, és ahol a technológiát világszerte az elnyomás céljából is egyre inkább felhasználják. Köszönöm szépen az előadónak, hogy említettem kezdetben a módosítók előterjesztésének határideje május 5-12 óra lesz, és az AFET 29-én fogja ismét megvitatni ezt az anyagot. Május 30-án kerül sor a szavazásra, és aztán kerül az intához, illetve a plenárisra. Ezzel lezártuk a 11-es napirendi pontot, most pedig következik a 12-es napirendi pont. A jelentéstervezet megvitatásáról van szó az Unió Indiával fennálló politikai kapcsolatai témájában. A stratégiai partnerséget megvitattuk egy AFET misszió keretében, amikor februárban Indiába látogattunk, Mogherini főképviselő két hete Indiába látogatott, hiszen sor kerül az év során új Delhi-ben az EU-India csúcsra, és a csúcs előtt fog a plenáris majd egy állásfoglalást elfogadni ebben a témában. Az előadónak, Dan Préda szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Unió és India közötti kapcsolatrendszer nagyon fontos, hosszú múltra tekint vissza, nagyon gazdag kapcsolatrendszer, de bonyolult is, összetett is. Sok jelzővel illették már ezt a kapcsolatot. Természetes, például stratégiai, mások azt mondták, hogy ez egy nagyon stabil kapcsolat és találtam olyan referenciákat is, miszerint az EU és India kapcsolata értékeken alapul. Hát ilyen jelzőket találtam. Az Európai Unió és India közötti kapcsolat, ez végül is mindez a sok jelző egyszerre. De valójában azt is el kell mondani, hogy ez egy olyan kapcsolat, amiben nagyon sok potenciál rejlik és a jövőre nézve ez nagyon fontos. Az Európai Uniónak és Indiának is van egy minden két térségnek a kihívásai, ezek hasonlóak, gazdasági területen is, vagy a regionális feszültségek, vagy globális problémák, terrorizmus, nemzetközi kérdések, vagy a klímaváltozás, ezek tehát hasonló problémák. Fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió és India között legyen egy megfelelően szoros együttműködés, ennek mindenképpen pozitív hatása lenne mind a két partnerre, és nem csak gazdasági területen kell ezt kell megvalósítani, de egyébként nagyon fontos, hogy prioritásként kezeljük továbbra is a szabadkereskedelmi egyezmény tárgyalását. A mai jelentésnek a lényege az, hogy a parlament, hogy a parlament támogatja a az erősebb és szorosabb kapcsolatot az EU és India között. Ez lett tehát a lényege. Több területen is meg kell erősíteni a partneri kapcsolatot, gazdasági, környezetvédelmi szempontból, illetve nagyon fontos az, hogy a külpolitikában, illetve a biztonságpolitikában is kifejezzük a véleményüket, ne felejtjük, hogy azért mi vagyunk a külügyi bizottság. Említettem, az elnök úr, hogy februárban új Delhibe járt a szakbizottságunk néhány tagja egy misszió keretében. A szövegen keresztül három fontos üzenetet is szerettem volna megfogalmazni, remélem ez sikerült. Egy, az Európai Unió szempontjából felhívna a figyelmet arra, hogy mindenféleképpen stratégiát kell kialakítani az EU-ba folytat, a Indiába folytatott kapcsolatunkban, különben nem leszünk eléggé koherensek a második dolog jó lenne, hogyha jobban koordinálnánk az, az Európai Unió, illetve a tagállamok között ezt a politikát, így jobban el tudjuk érni a célkötőzéseinket. Már, aztán még egy nagyon fontos üzenet, amit kiemelnék, a 13. csúcs, 2016-os csúcs következtetéseit emelném ki illetve a célkütőzéseinket. Nagyon fontos, hogy ezt az agendát meg is tudjuk valósítani, végre tudjuk hajtani, és Federica Mogherini asszony is erre utalt. Fontos, hogy legyen egy cselekvési tervünk, legyenek ér- világos határidők. Aztán kapcsolatunk fejlesztése szempontjából az is fontos, hogy minden évben sor kerüljön ezekre a csúcsokra üdvözlöm. Egyébként az idei őszi csúcsra már megkezdett előkészítéséket, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy külpolitikai, illetve biztonsági kérdésekben megfelelően magas szintű legyen a találkozó, amikor amikor az indiai kollégákkal találkoztunk, akkor egyértelművé vált, hogy számukra is rendkívül fontos az, hogy ez a koordináció a parlamentek között is megtörténjen. Harmadik fontos üzenet, szintén kül- és biztonsági politikai témában. Meg kell állapítani azt, hogy mik azok a fő csapás irányok, amelyek mentén el kell indulni a közös munkában. Fontos, hogy őszinte és rendszeres párbeszéd alakuljon ki a két partner között, így jobban el lehet érni céljainkat. Afganisztán, Kína vagy Oroszország témájában mindenképpen össze kell fognunk, úgy gondolom, hogy ez sokat segített abban, hogy Ázsiában és Európa környékén csökkenjenek a biztonsági feszültségek, vagy a régióban tapasztalható feszültségek. Aztán egy nyilatkozat született ebben a témában az el, elmúlt csúcson, ezt kell végrehajtani. Tudván, hogy az EU és India a többoldalú nemzetközi rendet támogatják, ezért mindenképpen támogatnunk kell egymás álláspontját a különböző nemzetközi porondokon. Emberjogi kérdésekben is együtt kell működnünk, hiszen közös értékeink vannak, és ez mindenképpen segítheti partneri kapcsolatunkat. természetesen nem csak ezeken a területeken lehet még kihasználni, vagy fokozottan kifejteni ennek a kapcsolatrendszernek a potenciáját. Természetesen nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére például a mobilitás, tehát csereprogramok a diákok vagy kutatók között. Nézzük az ütemtervet, fontosnak tartom, hogy hogy a júliusi plenárisig ezt el tudjuk fogadni, hogy az EU-indiai őszi csúcs találkozó előtt még legyen foganatja ennek. Remélem, hogy konstruktívak lesznek a módosítók, illetve jó lesz majd a kapcsolat az árnyékjelentéstevőkkel. Ezáltal újabb lendületet adhatunk az EU-India kapcsolatnak. kapcsolatoknak. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you very much, and we will go to... Köszönöm szépen. Az árnyék előadók következnek. Jill asszonyt most vettem észre a listán a szocialistáktól, az árnyék előadók közül, úgyhogy parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretném Krisztiának megköszönni ezt a nagyon kiegyensúlyozott jelentést. Azt hiszem, hogy helyesen mondtad, Krisztián, nagyon sok rejlik még, potenciál, lehetőség rejlik még ezekben a kapcsolatokban, és ugyanennyi kihívás is. De úgy tűnik, hogy a kapcsolatok újra sínre kerültek, most, hogy főképviselő asszony, Mogherini asszony ellátogatott Delhibe, Delhibe körülbelül két hete, és ott a két fél megállapodott arról, hogy az együttműködést megerősítik az éghajlatváltozás, multilateralizmus, fejlesztési kereskedelem, biztonság és védelmi kérdésekben, tenger biztonsági kérdésekben és a terrorizmus elleni harcban, hát ez nem semmi lista, és majd egy konkrét cselekvési terv, terv fogja követni, tehát nem maradnak ezek csak szóbeli kötelezettség, kötelezettségvállalások. Amikor Említetted a csúcsot, ugye ez nagyon fontos, ez fontos elmondani, hogy az éves csúcs találkozók is újra kezdődtek, és ezek folytatódnak. Tehát várjuk majd Delhiben az idei csúcsot, és hogy milyen út, utakat azonosítanak be a felek az előrelépéshez. A Brexitnek is egyébként van hatása mindenre, hiszen pont egy olyan tagállamot veszítünk el, amelynek fontos kapcsolatai vannak Indiával. Hogyha mindezt még az amerikai külpolitikával is összevetjük, egybe vesszük, akkor azt hiszem kimondhatjuk, hogy nagyon fontos a kapcsolatok erősítése politikailag. Ez ugye hiányzott a múltban. A szabadkereskedelmi megállapodás szintén jelentős, és amikor arra gondolok, hogy több mint tíz évvel ezelőtt kezdődtek a tárgyalások, és 2013 óta semmifajta előrelépést nem sikerült elérni, akkor azt mondom, hogy be kell fektetni ezekbe a tárgyalásokba, és be kell fektetni a világ egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő gazdaságába, amelynek stratégiai pozíciója van a régióban. A globálisan a középosztály 60%-a itt fog élni. Az indiai szakemberek témáját is felvetettük februárban, amikor a delegáció Indiába látogatott, és vállaltuk azt, hogy az Európai Parlament megvizsgálja a helyzetet, különösképpen az amerikai szándékokat látva, hogy ugye korlátozni akarják az indiai informatikusok vízumait. Elég sok a bizonytalanság, azt is elmondhatjuk. Tehát azért vannak itt most lehetőségek, hogy egyesítsük erőinket. Stratégiai pozíciót kell kialakítani Kínával szemben, a tengerbiztonsági kérdésekben, ugye a dél-kínai tengeren, de vannak itt globális kereskedelmi és a békét érintő témák is azt hiszem, hogy a víz és energiaügyi partnerséget is meg lehetne vizsgálni, a párizsi célkitűzések eléréséhez kulcsfontosságúak ezek. Még egy terület, ahol lehetne igyekezni, az ENSZ-szel folytatott párbeszéd, tehát hogy hogyan tudjuk támogatni az ENSZ biztonsági tanácsának reformját. Delhi például állandó tagságot szeretne kapni. Aztán Ázsiát, Afrikát érintő kérdések, a kalózok elleni föllépés, itt is erősíthetnénk az együttműködést. Vannak még további témák, amelyeket egyébként az indiai fél vetett fel, például a nemeket érintő erőszak, a nők jogainak erősítése, az LGBT közösség védelme, a tolerancia melletti állásfoglalás, amelyek esetleg nem állnak annyira a prioritások élén Indiában, de ezekkel is foglalkozni kell. Csak erős partner kapcsolatok kiépítésével tudjuk a párbeszédet kibővíteni, különösképpen az olyan témákban, mint az emberi jogok. Tehát ez azt jelenti, hogy a hatékony előrehaladáshoz be kell dobnunk magunkat. Azt is üdvözlöm, hogy a stratégiai partnerséget tovább szeretnék erősíteni. Szerintem ez a mai korban csak az EU érdekeit segítheti. Úgyhogy köszönöm az előadónak, és kíváncsian és szeretettel várom az együttműködést és a szavazást. Köszönöm. Most pedig Nista Bárnyék előadó, aki nem kapott szót, és itt van. Úgyhogy jöhetnek a hozzászóló képviselők, mindenki két percet kap. Először Pitella Pitele úr a néppártból. I will not say that I, I, I belong to the sunnis. Péterle úr. Hát én nem fogom most azt mondani, hogy én itt a mosolygós, pozitív hozzászólókat képviselem. Préda úrnak, az előadónak mindannyian hálásak vagyunk. Nem fogalmazott túlságosan bőbeszédűen, de a kulcsszavak megvannak. A fő kulcsszavak rögtön az első pontban szerepelnek, ahol azt mondta, hogy erősebb, mélyebb partnerkapcsolatokra van szükség, és ebben egyetértek vele. Én egyébként az EU-Japán stratégiai partnerségi dosszié előadója vagyok, és ahogy tudják, szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalunk, vagyis hát gazdasági partnerségi megállapodásról is Japánnal, és eddig 40 stratégiai együttműködési területet azonosítottunk be a tárgyalások során Japánnal. A stratégiai partnerség mellett, tehát ugye mellett, hogy erről beszélünk, itt 8 témakört sikerült beazonosítani, ahol mindkét fél szeretne együttműködést folytatni. Egyetértek tehát Nina Gillel, hiányzik a dinamika, hiányzik a lendület a stratégiai partnerségekből, még az ambíció is talán. Elhangzott, hogy az utóbbi fejlemények, a legutóbbi fejlemények új érveket szolgáltattak a mi számunkra ahhoz, hogy dinamikusabb megközelítést alkalmazzunk. Tehát ha eddig erre nem került sor, akkor én azt kívánom, hogy a következő csúcs megadja a szükséges lendületet ehhez. Legyen ez az indító rugója a munkának. A Japánnal folytatott párbeszédben egyébként az egészségügyet is azonosítottuk, mint témát, és egyébként én nem látom annak okát, hogy ez, erről a témáról mondjuk miért ne folytathatnánk párbeszédet Indiával, és ezt nem csak az Ayurvéda miatt mondom, az Ayurvéda ugye eléggé jelen van már az EU-ban. Ezt a megközelítést tehát támogatom, támogatom, és az én kívánságaimnak is ez felel meg. Köszönöm, Basir úr, következik az ECR frakcióból. Chairman, honorable... Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Szeretnék kol- a jelentéstevőnek, Préda úrnak gratulálni. Kiváló jelentést készített, kiegyensúlyozott, pozitív és konkrét ajánlásokat tartalmazó munka. Az EU-nak és az Indiának mindenképpen meg kell erősíteni az együttműködésüket, hogy ezáltal a gazdagságot és a biztonságot növeljék a két régióban és a világ többi részén. Annak érdekében, hogy a már most elég nagyon jó minőségű jelentést javítsuk, a következő javaslatém lennének. India egyértelműen komoly előrelépéseket tett az elmúlt néhány évben az emberi jogokban, illetve a szabadságjogokban. Ez egy hatalmas ország demokráciájával, demokráciával kívánják ezt változtatni, és éppen ezért a nyílt társadalom megvalósz, meg, ö, kialakítása egy nagyon komoly kihívás. A kaszt alapú diszkrimináció és a kisebbségek nem megfelelő kezelése, ugyanígy a különböző etnikai, illetve vallásos kisebbségek nem megfelelő kezelése azért aggályokat vet fel. Teljes mértékben azzal, egyetértek azzal, hogy az EU és India között egy olyan megalapodást hozunk létre, amiben, amelyek ezek is tartalmazzák. De nagyon fontos az, hogy a szabad kereskedelem, illetve az emberi jogok és a jogállamiság feltételének betartása egymással kapcsolatban legyenek. Ez lenne a legfőbb cél. Ami Afganisztánt illeti, ne feledjük, hogy Pakisztán továbbra is meg nagyon komoly árat fizet azért, hogy a Talibán elleni nemzetközi koalícióban részt vesz. Úgy érzem ezért, hogy az EU-nak, az Indiának és az összes szomszédos országnak a feladata az, hogy a koordinációt megerősítsék a dél-ázsiai régióban. Ami az India és Pakisztán közötti kapcsolatot illeti, kiváló kapcsolatot, nos, kiválóan van megírva ez a dokumentum ebben a témában is, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a hosszú távú béke megszülessen a két, a két nép között, de a béke nem önmagáért való, hanem azért, hogy megfelelő fejlődés és gazdaság, gazdagság jöjjön létre a régió minden személye számára, lakosa számára, és ide tartozik Kasmír is. Jó lenne, hogyha erre a jelentés is gondolna. Sajnos a kasméri régió az összes fejlődési mutató tekintetében eléggé el van maradva. Kérem, hogy legyünk bátrak, és ismerjük el azt, hogy az autóktól lakosság minél nagyobb szabadságjogokat élvez, az annál jobb mindenki számára. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Elvileg a külügyi szolgálat is hozzászólhatna, de úgy látom nem jött el senki tőlük. Préda úr, összefoglalná a helyzetet? Parancsolja. Más nem kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit szomorú vagyok, hogy nincs itt sem a külügyi szolgálat, sem a nagykövetség. Lehet, hogy még mindig a május 1 ünneplik. Meghosszabbították az ünnepet. De nagy kár. Nagy kár, mert egy fontos téma ez. Fontos téma az összes frakció számára. Megköszönöm a kollégák észrevételeit, hozzászólását. Optimista vagyok, mert úgy látom, hogy pozitív jeleket tapasztalhatok a szocialisták felől is. Ők ugye mindig részét képezik a nagy koalíciónak, amit a ciklus elején alkottunk még, de az ECR képviselőjétől, Basír úrtól is kaptam egy üzenetet. Köszönöm szépen Basír úr szavait, és Van Orden úr, Van Orden is. Őt nem tudott már jönni, de írt nekem az együttműködés fontosságáról, hogy konszenzusos jelentés jöjjön létre. Várom a módosítókat, David McAllister jóváhagyásával, hogyha esetleg korábban tudnánk szavazni, nagyszerű lenne. Meg kell nézni, hogy ezt konkrétan hogyan lehet megvalósítani. De köszönet mindenkinek! és remélem, hogy nem lesz 900 módosító. Azért. Ne kerüljenek azért bele olyan dolgok ebbe a jelentésbe, mi már ezer másik jelentésben benne vannak. Természetesen minden csak rengeteg dologgal foglalkozik. Thank you. I don't Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy most ugye mindenki szeretné előbbre hozni a határidőt, ez az én érdemem, mert a múltkor egy kicsit nehéz dolgunk volt, mert ugye le is kellett fordítani a jelentéseket, a módosítókat, de megvizsgáljuk ezt a lehetőséget. Minden esetre nem tűnik túl jónak a helyzet, de ez is bizonyítja, hogy mennyire hatékonyak vagyunk ma, és úgy általában. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és arra emlékeztetném önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje május 5-12 óra, és az időkeret úgy néz ki, ahogyan azt eddig jeleztük. Június 19-én vitatjuk meg a módosítókat, majd 20-án szavazunk, és a plenáris ülésen majd szeptemberben szavaznánk a tervek szerint erről a jelentésről. Ez lenne akkor a 12-es pont vége, következik a 13-as pont. Egy tájékoztatást kapunk a Palesztinába tett látogatásról, a Palesztinába fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségtől. Cisjordániába és a gázévezetbe februárban látogatott el a delegáció, és a delegáció a gázai övezetbe is szeretett volna eljutni, de ezt nem biztosították. A parlamentnek ezt meg kellett volna adni, ezt a lehetőséget, és most szeretnénk tájékoztatást kapni. A felelős küldöttség elnökét kérném, hogy tájékoztasson bennünket a látogatásról, a látogatás következtetéseiről, világítsa meg a hátteret hat percben. Adom meg a szót, tisztelt kolléga. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Szeretnék Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy ellátogathat látogattunk Palesztinába, illetve megköszönném azt, hogy tájékoztathatok most erről a látogatásról. Szeretném felhívni a figyelmet arra az éjségsztrájkra, amelyet 1500 palesztin fogvatartott kezdett el paleszt, izraeli börtönökben. Április 17-e óta tart ez a sztrájk Itt arról van szó tulajdonképpen, hogy szeretnék biztosítani a hozzá tartozók számára a látogatás jogát, valamint a fogság végét, az őrizetbevétel végét az ítélet hozatal nélkül. Itt alapvetően az emberi méltóság és az emberi jogok biztosításáról van szó. És szeretnénk kérni, hogy egy vizsgálat induljon a fogvatartottak helyzetének tisztázása céljából. Ami pedig a mi februári látogatásunkat illeti, A miniszterelnökkel és miniszterekkel is találkoztunk, valamint a palesztin jogalkotási tanácsba is ellátogattunk, láttuk telepeket, és azt tapasztaltuk, hogy a telepeket kibővítik. Találkoztunk olyan gazdálkodókkal, akiknek a házát a az elpusztítás fenyegeti, és azt állapíthattuk meg, hogy a telepek egyre inkább terjeszkednek. Ennek köszönhetően pedig azt is megállapítottuk, hogy gyakran a gyerekeket is bevonják ebbe a folyamatokba, még 15 évnél fiatalabb gyermekeket is. Láthattuk a helyszínen, hogy milyen rossz helyzetben van a lakosság, és a delegációnk továbbra is dolgozni fog annak érdekében, hogy az emberi jogokat és az alapvető jogokat biztosítsák, főleg a gyermekek esetében. Különböző nemzedékekkel, különböző közösségekkel, szervezetek képviselőivel találkoztunk, mindenki arról tanúskodott, hogy rendkívüli mértékben csalódottak, ugyanis ez egy fai szempontból diszkriminatív rendszer, és egyre kevesebb a kilátás a két állam létrehozására. Hivatalos források még mindig erről a megoldásról beszélnek, de időközben már az egy államra épülő utakat is feltérképezték, még olyasmit is lehetett hallani, hogy amíg az összes palesztin jogát sikerül biztosítani, akár elfogadható egy, egy állami megoldás is. Ez volt talán a legfontosabb megállapítás a látogatás során. És hallottunk még valamit. A palesztin államot formálisan hozták létre, de gyakorlatilag még mindig nem egy konkrét állam. A jelenlegi körülmények között ugyanis a palesztinok számára ki van zárva a fejlődés lehetősége, az intézményi szervek nem fejleszthetők tovább, anélkül, hogy létrejönne a két állam. Konkrét példákat láthattunk a humanitárius válság különböző aspektusairól, Európa nem mindig áll ki határozottan a két állam megteremtése mellett, és véleményünk szerint ez főleg a tanácson múlik. A bizottság főleg a humanitárius segítségnyújtással foglalkozik. Mi pedig mindenképpen kiállunk a két állam megoldása mellett, a két állam létrehozása mellett, de a helyszínen pillanatnyilag nem igen lehet ennél többet elérni. A palesztin fél Nagyon nehéz életkörülmények között él, rendkívül nehezek, kemények az életfeltételek, ezt megállapítottuk. És a két állam létrehozása felé nem történtek konkrét lépések, már csak azért sem, mert a telepek egyre terjednek, és a béke folyamatot sem sikerült újraindítani. A következő javaslatokat fogalmaztuk meg. Sürgősen ki kell dolgozni egy politikai megoldást, és két állam létrehozására kell törekedni, még mielőtt teljesen elveszne ennek lehetősége, ezért nyomatékosan kérjük a tanácsot, hogy tegyen konkrét lépéseket. Másfelől Palesztina, mint állam elismerése elengedhetetlen, nem lehetséges a két államra épülő megoldás, ha nem ismerjük el Palesztina államiságát. A kollégák együttműködésére van szükségünk, hogy ezt előmozdítsuk. Továbbá egy nemzeti egység kormány felállítására van szükség, és új választásokra a közeljövőben. Rendszeresen választásokat kell tartani. A palesztin hatóságok kapcsán pedig azt mondhatjuk, hogy az Európai Uniónak továbbra is arról kell gondoskodnia, hogy a kormányzati munka lehetséges legyen, a forrásokat megfelelően kell kezelni, ugyanakkor az emberi jogok biztosításáért is dolgoznunk kell, és a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani, mint az emberi jogokat szavatolni kell. A határozat, az ENSZ határozat egyértelműen elítéli a telepek kiterjesztésének politikáját. A nemzetközi közösségnek most erre kell építenie, és meg kell ismételnünk az álláspontunkat. A demarkációs vonalon túl nem jöhetnek létre telepek, máskülönben ez a palesztin területek megszállásának, elfoglalásának minősül, és az Izraelre fenntartott programjainkban mindig hangsúlyoznunk kell azt, hogy a demarkációs vonalon túl nem jöhetnek létre újabb telepek. Tehát az 1967-es határokhoz kell visszatérnünk, és egyértelmű területi szabályozásra van szükségünk. Az ENSZ határozatának végrehajtásáért is dolgoznunk kell, valamint az ENSZ BT határozatában foglaltakat politikailag át kell ültetni a gyakorlatba. Ami pedig az elfoglalt területekről származó termékek megjelölését illeti, a szabályokat érvényesítenünk kell, az Európai Unió jogszabályait kell érvényesítenünk, és fel kell lépnünk a palesztinok lakóhelyének elpusztítása ellen. Csak ha politikai szinten lépéseket teszünk, akkor érhetjük el, hogy Palesztina mint állam létrejöjjön, és a két állam terve megvalósuljon. El kell kerülnünk a további radikalizálódást. És a következőt szeretném még elmondani. A lakosság növekszik, és egyre jelentősebb az áram felhasználás, egyre nagyobb területekre is szükség lesz, és pont a gázai övezet elszigetelődése, valamint Cisjordánia elszigetelődése további problémákhoz vezet, elvándorláshoz, ami Izrael számára is veszélyes. Izrael és Palesztina számára is veszélyes lehet. Tisztelt kollégák, az Európai Unió tagállamai fel kell, hogy lépjenek annak érdekében, hogy a két állami megoldás minél hamarabb valóra váljon. Very much for, for that uh, information. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást a Palesztinába tett látogatásról. Senki sem jelentkezett, nincsenek hozzászólók, de azért még egyszer körbe tekintek, hogy valóban így van-e. Ezzel akkor A tájékoztatását tudomásul veszük, jegyzőkönyvbe kerül, és köszönjük szépen, hogy eljött, és tájékoztatott bennünket. Ezzel pedig lezárjuk a 13-as napirendi pontot. Következik a 14-es napirendi pont. elő kell készítenünk ezt az ülést, ezt a napirendi pontot, és a vendégeinket ide hívom a pódiumra, úgyhogy tartunk most egy két perces szünetet addig is. <laughs> now in stereo, so we are improving technologi- technologically here at the end of the agenda. Um, Technológiailag is a napirend végén vagyunk, kedves kollégák. A 14-es napirendi pontra térünk rá. Ez a napirendünk utolsó pontja eszmecsere következik tehát a büntetlenség elleni küzdelemről, különös tekintettel a Nemzetközi Büntető Bíróságra és a Római Statútum kampalai módosításaira. A koordinátorok 2016. október 5-én döntöttek erről az eszmecseréről. Az ICC-t a Római Statútum hozta létre, tehát a Nemzetközi Büntető Bíróságot, és 2002. július 1-én jött ez létre, tehát a bíróság struktúrája, hatásköre, feladatai szerepeltek ebben, a nemzetközi bűncselekmények, háborús bűnök, népírtás, agresszív bűncselekmények, szerepeltek itt, de a római statútumban nem szerepeltek ezek az agresszív bűncselekmények, és így került sor 2010. júniusában a kampalai módosításokra, ezekkel egészült ki a római statútum, és így az agresszió bűncselekményét meghatározták az ENSZ közgyűlésének 3314-es határozatával egy másik állam megszállása a tengeri vagy szárazföldi határainak, vagy légi határainak megtámadása, lezárása ide tartozik, bármilyen megállapodás megsértése, fegyveres csoportok használata egy másik állam ellen, illetve a terület átadása egy másik áll, rendelkezésre bocsátása egy másik államnak, hogy a harmadik államot megtámadhassa, az mind ide tartozik. Egy évvel a ratifikálás után fognak ezek a módosítások életbe lépni. A 30. ratifikálás után léphetnek ezek életbe. 2011. január 1 kellett ezt elérni, és a 124 állam által megtartott közgyűlésben legalább kétharmados többségre van szükség ahhoz, hogy ezeket végre lehessen hajtatni. Három szakértő van velünk, akik a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját bemutatják, illetve a kampalai módosítások alkalmazását. Ezeknek az alkalmazása ugyanis a bíróság munkáját megváltoztatják. Prostasszony az ICC kabinetvezetője, korábban egyébként ombudsman volt a biztonsági tanács Alkaidával szembeni szankciókkal foglalkozó bizottságának és a nemzetközi büntetőbíróságon Jugoszláviával szemben, tehát az x is dolgozott, remélem mindent jól mondtam. Második kollégán Kacin úr, aki a Parliamentarians for Global Action szervezetet képviseli, és Katin úr az elmúlt években a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumának nemzetközi jellegét promotálta körülbelül száz országban az ő segítségével indult el a ratifikáció. 76 ország például már elvégezte a ratifikálást doktori diplomával rendelkezik, amelyet Hágában szerzett a Nemzetközi Jogi Egyetemről, nemzetközi közjogot is tanult Olaszországban a Teremói Egyetemen, és végül, de nem utolsó sorban, Bariga úr a harmadik szakértőnk, aki a Liechtensteini misszió, EU-s misszió képviselője itt Brüsszelben. Több tárgyalói, tárgyalási folyamatban részt vett, nemzetközi joggal, büntetőjoggal, jogállamisággal, emberi jogokkal foglalkozott és az általános közgyűlés hatodik jogi bizottságának a vezetője volt az ENSZ-ben, egyébként jogi tanácsadó is volt, a római statútumok módosításának tárgyalásakor, az agresszió bűncselekményéről a Kolumbiai Egyetemen végzett, és doktorátusát pedig a Bécsi Egyetemen szerezte. Mindenkinek 10 percet adunk, és prostaszonyjal fogjuk kezdeni. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy öröm, hogy itt lehetünk, és hogy az, eszme, az eszmecserét lefolytathatjuk a büntetlenség elleni küzdelemről, a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájáról is szólva. Tudom, hogy a, az agresszió bűncselekményére ki fogunk térni, de ezt majd még meghagyom ö, kollégáimnak. És ö, beszélünk majd arról is, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság milyen ö, kihívásokkal néz szembe. A háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények, a népírtás ö, szerepelnek általában a Nemzetközi Büntetőbíróságon, mint tárgyalt bűncselekmények. A bíróság egyébként nagyon ö, elfoglalt az alap megbillatását hajtja végre. Most egyszerre tíz vizsgálat is zajlik, több országot érintenek ezek. Uganda, Kongói Demokratikus Köztársaság, Darfur, Szudán, a Közép-Afrikai Köztársaság, Kenya, Líbia, Elefántcsontpart, Mali, és Jordánia, bocs, Grúzia, az említett tíz állam esetéből, esetében öt ügyet egyébként maguk az érintett országok vittek a Nemzetközi Büntetőbíróság elé. Két esetben az ENSZ biztonsági tanácsa utalta az ügyet a Nemzetközi Büntetőbíróság elé, tehát konkrétan három olyan eset van, ahol maga az ügyész választotta ezt ki, Kenya, Grúzia és, a, és Elefántcsontpart. Tíz előzetes vizsgálatot is folytattunk. Afganisztán, Burundi, Kolumbia, Gabon, Guinea, Irak, ugye itt a brit csapatokról van szó, Nigéria, Palesztina, Görögország, Kambodzsa regisztrált hajói, és Irán a bíróság székhelye Hága, és a bírósági tárgyalások zajlottak három ügyben, három ügy, ügyben született meg a végső ítélet, hét konkrét büntetésről van szó, a Nemzetközi Büntetőbíróság számára ezek újdonságot jelentettek. Az első elítélt valóta, az első érintett vallotta magát bűnösnek, illetve Timbuktu esete is érdekes volt. Szexuális erőszakról volt szó, és a bíróság tárgyalta az első ügyet, amely a tanúk befolyásolását érintette. Most, ahogy mondtam, három per zajlik párhuzamosan. Az első ügy az elefántcsortpanti helyzetre vonatkozik, a másik a Kongói Demokratikus Köztársaságra, a harmadik pedig Ugandára vonatkozik, az ellenálló hadseregre. Van még néhány ügy, amely nek a szakasza, amelynek a folyamata az úgynevezett reparation szakaszban jutott, tehát az igazságszolgáltatás, illetve kárpótlási szakaszban. Van két fellebezés is, amely egyelőre függőben van a meghozott ítéletekkel kapcsolatban, és közvetítői munka is zajlik. Tehát ahogy láthatják, a bíróság elég aktív, elég sokat tennivalója. Nagyon szívesen megbeszélek bármilyen egyéb részletet, hogyha kérdések vannak, de most kitérnék azokra a kihívásokra, amelyekkel a bíróság szembenéz vannak, amelyek belső problémákat jelentenek, és vannak, amelyek a bíróságon kívüli gondokról szólnak. Vannak olyan szempontok, amelyeket a bírósággal kapcsolatban általában említeni szoktak, a, ez pedig az, hogy mennyire hosszadalmas az eljárás ideje, és sokszor felvetődik az is, hogy mennyire hatékony a Nemzetközi Büntetőbíróság, mennyire eredményes ez. Sok kritikát kapott a szervezet egyébként. Az ICC megfontolta komolyan ezeket a kritikákat, és önvizsgálatot tartott a jelenlegi elnök az egyik prioritásként tűzte ki azt, hogy ezeken a helyzeteken javítsunk, tehát mindenki igyekezett az eredményességet javítani, és már lehet is látni azt, hogy az eljárások némelyik lerövidült, de természetesen egy folyamatos projektről van szó, amelynek eredményeképpen rövidítjük az eljárásokat, igyekszünk hatékonyabbá tenni a bíróság munkáját. Azok a kritikák, amelyet valószínűleg önök is nagyon gyakran hallottak, a külső környezettől származnak. Először röviden a bíróság és Afrika kapcsolataira térnék ki. Ezt gondolom erről tudják, hogy elég feszült ez a kapcsolat. Gyakorlatilag indokolatlan figyelmet kap ez a helyzet. Nemrégiben három afrikai állam egyébként vissza is lépett a római statútumtól, de egyébként örömmel adok még további információt ezzel kapcsolatban. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy tágabb keretek között kell a helyzetet nézni. Afrika mindig is komolyan hozzájárult a római statútumhoz, és mindig aktívan részt vett Ebben az egyik legnagyobb regionális csoportról van szó, az államok legnagyobb regionális csoportjáról, és több oka van annak, hogy a helyzet úgy alakult most, ahogy. Ezek közül az egyik az a tény, hogy több állam is önmagát utalta a büntetőbíróság elé az afrikai kontinensről. A bíróság olyan helyzetekre figyelt oda, ahol az áldozatokat nem segítették az atrocitások, konfliktusok közepette, és a bíróság az áldozatokat próbálta segíteni. Aztán, hogy miért származik ennyi ügy egyetlen egy régióból, fontos, hogy megértsük, hogy emögött megvan a, a magyarázat, a bíróság és Afrika közötti kapcsolatok. Sajnos az utóbbi időben kiderült, hogy Dél-Afrika egy bírósági tárgyalás után visszavonta azt, hogy kilép, vagy visszalép a római statútumtól, és Gambia esetében is hasonló volt a helyzet, de Burundi esetében még mindig megvan ez a visszavonulás. Egy év múlva életbe is lép ez, tehát hogy kilép a, visszalép a római statútumtól, szerencsére más országok nincsenek ebben a sorban. Akkor még kitérnék a további kihívásokra, amelyekkel az ICC szembenéz. Afrikából kaptuk ezt a kritikát, de egyébként általánosabban is megjelent ez, hogy miért konkrét régiókra összpontosít ez a bíróság. Ez gyakran felmerül atrocitások, konfliktusok esetében. Különösen említették a szíriai helyzetet, hogy Szíriával miért nem foglalkozik a Nemzetközi Büntetőbíróság, és így tovább. Persze ennek az is az oka, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság ellenőrzésén kívül áll mindezt, ez a bíróság szerződésen alapulóan végzi a munkáját, tehát a római statútum tagállamaira terjed ki a ható, hatásköre, 124 tagállamot jelent ez. Tehát az érintett cselekménynek egy tagállam területén kell történnie, vagy pedig egy érintett tagállam állampolgárait kell, hogy érintsen egy olyan bűncselekmény, amelyel foglalkozik a Nemzetközi Büntetőbíróság, de amúgy nincs nemzetközi felépési joga, hatásköre, tehát nem tud bizonyos konfliktusokban reagálni, és ez különösképpen frusztráló, amikor ilyen konfliktusokat látunk, ahol nem tudunk cselekedni. Ezért is fontos, hogy minél több állam csatlakozzon a romai statútumhoz, tehát hogy ez egyetemes legyen Egyébként is a hitelesség szempontjából fontos ez. Azért is fontos, mert a római statútumhoz csatlakozók a nemzetközi jogszabályokhoz, békéhez, szolidaritáshoz, biztonsághoz hozzájárulnak, tehát emellett elkötelezik magukat. Ez a bíróság számára is prioritás, és az egyetemes, egyetemességgel együtt próbáljuk ezt a célt elérni. Említettem azt is, hogy partnerségi kapcsolatban vagyunk több szervezettel. Az egyik ezek közül az Európai Unió, és nagyon hálásak vagyunk az Európai Unió támogatásáért. Nem csak operatív támogatást kaptunk, hanem nagyon határozott és következetes politikai támogatást is. Ide tartozik az Európai Parlamenté, amely több állásfoglalást is elfogadott az Európai, a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját támogatva. Tehát nagyra becsüljük ezt a támogatást és a kapcsolatot az Európai Unióval. Még rengeteg témára kitérnék, de most befejezem, átadom kollégáimnak a szót, nagyon szívesen válaszolok további kérdésekre, és természetesen kíváncsian hallgatom a megjegyzéseket is. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig következő hozzászólónk, Katin úr, következik. Very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. És nagy megtiszteltetés az, hogy Alci de, de Gasperiről elnevezett teremben ülhetek én itt, mint olasz állampolgár. Prost Bironőhöz hasonlóan én is szeretnék beszélni az Európai Parlamentről, mert az Európai Parlament a nemzetközi büntető igazság szolgáltatást, már legelejétől fogva támogatja a nemzetközi a nemzetközi közösség jugoszláv háborúra vonatkozóan nagyon nehezen tudott megoldást találni, és az Európai Unió előrelátó jövőképe sokat segített. Ma több mint 4-24 ezer afrikai áldozat kéri azt, hogy a mi bíróságunk munkájában vegyen részt, és vegyenek fel vele interjút. Több mint tízezer ilyen kezdődött el. Több mint 6000 grúz áldozat szintén megkereste már a bíróságot. Ez azt jelenti, hogy több mint 30 ezeren jöttek el Hágába ahol is kifejezték véleményüket és elmondták aggájaikat. Úgy gondolom, hogy ez egy sikertörténet a bíróságunk számára. Nos, sokszor a vezetőségből származnak, tehát a legfőbb politikai vezetőkből kerülnek ki a kerülnek ki az a bűnösök, akik azt gondolják, hogy a törvény fölött állnak, és sajnálatosan, sajnos úgy gondolják ezek az emberek, hogy miután a saját hazájukban nem lesz ellenük semmiféle igazságszolgáltatási fellépés, megusszák majd a dolgot. Van tehát egy büntetlenségi hiátus. Nos, munkánk elvégzésével természetes, természetszerű, hogy egyfajta ellenzéket, ter, illetve ellenvéleményeket termelünk. Nos, nagyon fontos az, hogy mandátumunkat végrehajtsuk. Nagyon sok olyan államfő vagy más valaki van, aki szeretné folytatni büntetlenül a tevékenységét, de az emberiség elleni büntetek esetében, vagy háborús büntetek esetében bizony föl kell lépnünk, és így az ő interakciós készségük csökken. Szörnyű bűncselekményeket végeznek el ma a világban, vagy hajtanak végre ma a világban, ami kívül esik a mi bíróságunk fellépési körén. Ott van például Szíria, ez a legvéresebb konfliktus ma. A Parliamentarians for Global Action nevű szervezetünk más emberi jogi szervezettekkel együtt, az Amnesty International együtt, mi ellenezzük az összes olyan megállapodást, amelynek célja az, hogy a büntető, büntetlenség fennmaradjon, és amely megakadályozza azt, hogy a büntetőbíróság fölépjen. 2014 májusában mielőtt Moszul az, állami, az iszlám állam kezére jutott, akkor történt az, hogy egy francia javaslatot megvétozott Kína, ennek a javaslatnak az lett volna a lényeg, hogy Szíria is a Nemzetközi Büntetőbíróság hatája alá esse. Az lett volna ennek a lényege, hogy Szíriában a büntetlenségi zónának véget vessünk, de ez nem történt meg és nagyon sok olyan háború van, például Jemenben is, ahol tömegesen ölnek meg embereket, és ott is egyértelmű, vannak rá bizonyítékaink, vagy jelzéseink, hogy megállapodásnak, titkos megállapodásokat hoznak létre, hogy ne, ker, ne derüljön fény a bűncselekményekre. Nagyon sokszor sajnos a Nemzetközi Büntetőbíróság hatáján kívül, vagy fellépési területén kívül történnek ezek a dolgok. A tagjainktól a közép-afrikai köztársaságban egy nagyon szomorú tanúvallomást gyűjtöttünk be. Egy szeptemberi napot neveztek meg egy városra vonatkozó az ellenzék tagjai, hogy ez egy halott város legyen a kormány és a tüntetők összecsaptak. Az ügyész, a bíróság ügyése azt kérte, hogy a politikai spektrum különböző részéről a parlamenti képviselők ügyenek össze, miután minden frakció fölkapta rá a fejét, hogy megtörténik ez. Nos, Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság rajta van az ügyön, és végül is egyetlen áldozat sem lett, és ez azért, ez azért jött így létre, azért valósulhatott meg, mert a Nemzetközi Büntetőbíróság ott járt, abban a városban ott volt fizikailag. Nyilván, ami nem történik meg, annak nem tudunk utána járni, de sokszor sokszor elkerülhető az, hogy tömegmészárlás jöjjön létre, Nyilván ezzel nem lehet a világ különböző konfliktusait megoldani, vagy az emberi jogokkal való visszaélést, vagy a demokratikus átmenetet sem lehet mindig megoldani, mint jelenleg Kongóban, de jó lenne, hogyha a büntető bíróság is valamilyen módon részét, részese lenne ezeknek a, ezeknek a kérdéseknek. Nos, milyen bűncselekményekről van szó? Ezeket általában vezető politikusok követik el, akik az állami apparátust vezetik, vagy akár befolyással lehetnek a civil szervezetekre is, hogy nagyszabású katonai támadásokat hozzanak, hajtsanak végre általában, általában civilek ellen. Nürnbergben, 45-ben négy bűncsele, nemzetki bűncselekményre osztályoztunk. Itt tartozik az emberiség elleni büntet, a népírtás, a háborús bűnök, és béke elleni bűncselekmények. Végül a 90-es években létrejött adhok doktrínában, ez az utolsó, ez, nem vet, ez az utolsó téma, ez nem jelent meg. De 98-ban, amikor a romai statutumot elfogadták, 98-ban azonban egy, az, azonban egy szakértő azt mondta, hogy szerencsére az ötös cikkben a romai statútumban ö, szerepel ez, hiszen az volt a cél, hogy ugyanoda kerüljön ez a bűncselekmény, mint ahol 45-ben volt. Mióta, miután Argentina is ratifikálta ezt a statutumot, most már 35 ratifikációnál tartunk idén. Idén egy szavazással az érintett felek gyülekezete ebben a kérdésben Tehát el kell döntenünk azt, hogy az agresszió bűncselekményében aktiválódjon-e a büntetőbíróság. Az Európai Parlamentnek van egy állásfoglalása, ha jól emlékszem, egyenlen szavazattal fogadták el. És ez az ellensfoglalás arról szólt, hogy támogassák a kampalai módosítókat, illetve ezt az aktiválást, amiről az imént beszéltem. Ez a jó hír. De minden kompromisszum esetében van egy kevésbé pozitív hír is. Ez azt jelenti, hogy az agresszió bűncselekménye, ugye ezt az elnök úr felolvastam az elején. Ezt 74-ben fogadt el az ENSZ közgyűlésen. Nos, valójában ezek restriktív cselekmények, mert az első bekezdésben azt olvashatjuk, hogy az agresszió bűncselekmény akkor valósul meg, ha, ha egy állam katonai vagy egy más vezetője illegális módon erőt ved egy másik állam ellen, amely jellegénél fogva, vagy méreténél fogva egyértelműen nem tartja tiszteletben az emberi jogi feltételeket. Nos, ez egyfajta módon behatárolja, ezek a feltételek behatárolják az agresszió bűncselekményének definícióját, és vannak itt bizonyos szürke zónák, és a cél természetesen az, hogy az agresszió ne eszkalálódjon olyan magas szintre, mint például a második eh, világháború. Ezért volt fontos az, hogy a kompromisszumot mindenki el tudja fogadni, ez meg is történt, konszenzussal fogadták el. Vita folyik jelenleg arról, hogy hogyan lehet értelmezni a hatályba lépést, illetve az aktivációt, mi a kettő között a különbség, ez végül is részletkérdés. De mi, a Parliamentarians for Global Action azt támogatjuk, hogy ugyanazok a bűncselekmények legyenek megnevezve, mint 45-ben. Tehát a romai statútumot kell ebben a formában támogatni. Az Európai Unió még mindig sokat tehet, a múltban már komolyan fellépett, ez az egyetlen regionális vagy nemzetközi fellépé, szervezet, aminek van egy akcióterve, van egy közös álláspontja. Ez azt jelenti, hogy fel tud lépni a helyszínen. Ez azt jelenti, hogy konkrétan tesz valamit, vagy ott vannak például, ott van például a kotonui megállapodás néhány kitétele. Sok mindent tehet át az EU. Egy dolgot szeretnék ma itt felsorolni. Szerintem az EU-nak még erőteljesebben kéne az Ukrajnával való partneri kapcsolatot hangsúlyoznie, hogy Ukrajna végre megteszi azt, amit megígért az EU-Ukrajna partnerségi egyezmény kapcsán. Társulási egyezmény kapcsán. Elképzelhető, hogy ez olyan egy- személyekre nem vonatkozik majd, akik nem római statútum tagállamok állampolgárai, de ne felejtjük el, hogy a háborús bűncselekmények, vagy bűnöket esetében vannak bizonyos, vannak bizonyos súlyosbító körülmények. Jó lenne, hogyha Ukrajna is aláírná, ratifikálná ezt, és ez azt jelenteni, hogy ők is a jövőben majd pozitívan szavaznának az, az imént említett aktiválási problémával kapcsolatban. Tehát kérem az Európai Parlamentet, hogy kérje azt a teljes EU-tól, hogy erőteljesebben próbálja meg rávenni az ukrán partnert arra, hogy ratifikálja ezt. Ez még nem történt meg, bár az Európai Unió és a parlament már tett ezért valamit, de szerintem nem lehetetlen a dolog. Köszönöm. Köszönöm, és akkor most következik a harmadik előadó, Barriga úr, 10 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és ugyanakkor egy kihívás is az előttem felszólaló vendégek átfogó előadása után felszólalni. Én egy kicsit jobban megvilágítom talán az agresszió bűncselekményének hátterét, és szólnék néhány szót arról, hogy ennek politikai és jogi szempontból milyen jelentősége van, illetve annak, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága kiterjed erre. Ami a hátteret illeti, David is már elmondta, hogy először is a Nürnbergi és Tokiói tárgyalásig kell visszamennünk. A világháborút követően a náci Németország és Japán politikai vezetőit elítélték az akkoriban a béke ellen elkövetett bűncselekmények miatt az agresszió és a ellen elkövetett bűncselekmények gyakorlatilag szilonimaként használhatók. Annak idején, amiért ezen személyeket elítélték, az a egy háború elő, egy, egy agressziós háború előkészítése és kivitelezése, de annak idején nem pontosították, hogy az agresszió tulajdonképpen mit is jelent. És az ENSZ közgyűlésének több évtizedébe telt egy definíció kidolgozása arról, hogy mit is jelent az agresszió. Azt hiszem, hogy az agresszió esetében különbséget kell tennünk egyfelől a között, ami az ENSZ kartájában szerepel, ott ez tartalmaz egy tilalmat az erő rendszeres bevetésére vonatkozóan, de az agresszió ezen túlmutat, ez ennek súlyossága ennél jelentősebb, nagyobb horderei. 1974-ben a közgyűlés megállapodott egy definícióban, az agresszió definíciójában. Említettem, hogy az ENSZ kartának a ENSZ karta második cikkének negyedik bekezdésére épült ez gyakorlatilag kiegészítésképpen, amit az elnök úr elmondott, ugye felvázolta a különböző elemeket, bombázás és egyéb cselekmények. Ahhoz, hogy ez agressziónak minősüljön, be kell következni az ENSZ kartájának a megsértésének is. Tehát ez nem önvédelemből történik, és az ENSZ biztonsági tanácsának engedélyezése nélkül. 1974-ben tehát definiálták, hogy mit jelent az agresszió, amikor egy állam követi el egy másikkal szemben. Ez ugyanakkor nem ugyanaz, mint amikor egy egyénről beszélünk, aki bíróság elé kerül. Ebben az esetben vissza kell térnünk a 1988-as római konferenciára. A delegációk ott legalábbis abban egyetértettek, hogy a római statútumot kiegészítsék. Ha megnézzük a 12-es cikket, ez azt tartalmazza, hogy az aláíró felek, az államok elfogadják az agresszió bűncselekménye tekintetében a büntető bíróság joghatóságát. Annak idején, amiről döntés született, az az volt, hogy egy tárgyalási folyamathoz mandátumot biztosítsanak, amely folyamat végén megszületik majd a definíció, és amely a joghatóság szempontjából tisztázza a helyzetet. Ez a folyamat először 2003 és 10 között zajlott, elnöke a Liechtensteini ENSZ nagykövet volt, és valószínűleg ez indokolja azt is, hogy miért vagyok én most itt. És talán a kérdések során további betekintést adhatok a tárgyalások hátterébe. Ezen 7-8 év során két dolog, két nagy kérdéskörben sikerült megállapodnunk a kampalai módosítások kapcsán. Egyfelől ugye a definícióról már beszéltünk. Itt a legsúlyosabb esetekről beszélünk, amikor az erőt bevetik, és ezzel rendszeresen sérít, sértik az ENSZ kartáját. A definíció mint olyan nem különösebben vitatott, és azt is hozzá kell tegyem, hogy nem csak a büntető bíróságot okmányát aláíró felek ratifikálták, hanem az összes ENSZ tag, független attól, hogy ratifikálták a Nemzetközi Büntető Bíróságot. Tehát az illegális erő bevetésének legsúlyosabb formáiról van itt szó. A második kérdéskör jogi kérdéseket tartalmazott, ez sokkal nehezebbnek bizonyult, még akkor is, hogyha első pillantásra itt úgy tűnik, mintha pusztán technikai kérdésekről lenne szó. A joghatóság kérdésében azonban találunk legalább két problémát, problémakört. Az első ahhoz kapcsolódik, hogy mi legyen az ENSZ BTI-nek a szerepe, amikor arról van szó, hogy a jövőben a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kerülnek agresszióval kapcsolatos bűncselekmények. Mi egy elég figyelemre méltó kompromisszumot találtunk. A Nemzetközi Büntető Bíróság nem függ attól, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa biztosítja-e, beleegyezését adja-e egy vizsgálat kezdeményezésébe. Gyakorlatilag meg tudtuk őrizni így az ICC függetlenségét, az ENSZ biztonsági tanácsától való függetlenségét az agresszió kivizsgálása kapcsán. A második kérdéskör az állami beleegyezéshez kötődik. Az ICC joghatósága az agresszió kapcsán milyen mértékben kapcsolódjon olyan esetekhez, amikor államok is érintettek, olyan államok, amelyek jóváhagyták a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát. Ami különösen figyelemre méltó az ICC statútumával kapcsolatban, az az, hogy nem minden esetben szükséges az összes érintett állam beleegyezése. Ha egy személy elkövet egy bűncselekményt egy olyan ország állampolgára, aki nem amely nem, írt, nem ratifikálta a római statútumot, egy olyan állam területén, amely ratifikálta, joghatóság biztosított. A kérdés, hogy ugyanilyen hatáskört biztosítsunk el. Vannak államok, amelyek ezt az elképzelést támogatták, ami az agresszió esetleges áldozatai számára jó, hiszen védelmet nyújt számukra. Ez azt jelenteni, hogy ha egy ilyen állam ratifikálja a módosítókat, és egy nem ratifikáló fél elkövet egy bűncselekményt, a joghatóság mm, adott. Ugyanakkor egyesek szerint ez túl messzire megy, és sokkal inkább egy hagyományos megközelítést támogattak, amely a beleegyezésre épül és egy ilyen esetben a jóváhagyásra szükség volna az érintett államok részéről valamilyen formában. Végül kompromisszumra kényszerültünk, és ezt meg is találtuk, és eh, ez gyakorlatilag eh, korlátozza a bíróság joghatóságát. Itt eh, gyakorlatilag egy beleegyezés alapú rendszerről van szó, és ez azt jelenti, hogy egyfelől kizárjuk az agresszió cselekményét, amelyet nem aláíró felek követnek el, tehát őket kizárjuk, agresszorként és áldozatként egyaránt, ami pedig az állami feleket illeti, egy opt-out rendszert léptetünk életbe, ami azt jelenti, hogy van egy feltételezés, hogy elfogadják a joghatóságot, de kiléphetnek ebből a keretből. Ami pedig a joghatóságot illeti, van egy harmadik elem is, amelyet a kampalai csomagba kellett helyeznünk. Ez egy aktiválási mechanizmus, ami eléggé sajátos, de bizonyítja, hogy milyen nehéz volt a kompromisszum. A delegációk nem voltak hajlandóak azonnal elfogadni a joghatóságot, egy átmeneti időszakot kértek, és jelezték, hogy két feltételhez támasztják a joghatóság érvényesítését. Egyfelől 30 ratifikációra van szükség, hogy politikai támogatottság is legyen, másfelől pedig az aláíró felektől egy határozatot vártak el, ami lehetővé teszi ezt a joghatóságot. A tárgyalások ezzel kapcsolatban folynak, és arra számítunk, hogy decemberben születik majd meg ez a döntés. Ami pedig a ratifikációt illeti, jeleznem kell, hogy 34-en ratifikálták eddig, és szeretném hangsúlyozni azt is, amit David mondott, elismerve az Európai Parlament állásfoglalását, azóta már 18-an ratifikálták a módosításokat, és remélhetőleg többen is csatlakoznak hozzájuk. Ami az aktiválással kapcsolatos vitákat illeti, David erről is beszélt, van egy kis húzavona a technikai részletekről, az opt-out mechanizmussal kapcsolatban. Erre nagyon szívesen kitérek, hogyha elhangzanak ezzel kapcsolatos kérdések. Lezárásképpen még két dolgot szeretnék kiemelni a kampalai módosításokról. Egyfelől a kampalai módosítások a nemzetközi büntető jogban a hézagot orvosolják, nemzetközi szinten. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen rendkívül jelentős, hiszen mit jelent ez? Lehet az agresszió kivizsgálása szempontjából az ICC számára lehetővé tesszük, hogy az ICC végrehajtsa azt a nemzetközileg egyedülálló rendelkezést, amely az ENSZ kartában szerepel az erő illegális bevetésével szemben ennek a tiltásnak érvényt szerez a Nemzetközi Büntető Bíróság. Lezárásképpen azt mondom, hogy nem valószínű, hogy túl sok ilyen ügyel kellene foglalkozni az ICC-nek, de van egy komoly előnye annak, hogy az ICC kivizsgálhat ilyen bűncselekményeket. Hallhattuk, hogy nagyon elfoglalt a bíróság így első pillantásra lehet, hogy az agresszió még inkább munkaterhet ró a bíróságra, de nagyon sok esetben nem pusztán egy bűncselekményt követnek el, hanem többféle bűncselekményt egyszerre, és az agresszió bűncselekménye ennek kivizsgálása rendkívül egyszerű idézőjelben, hiszen ez az a bűncselekmény, amelyet a vezetők követnek el. Könnyebb bebizonyítani azt, hogy egy politikai vezető meg akart szállni egy idegen országot, amely folyamat során más bűncselekmények elkövetésére is sor kerül. Nem akarom azt mondani, hogy valószínű lesz ez, de könnyebb talán ennek a kivizsgálása. Ami pedig a hazai szintet illeti, még Kampala előtt, de azután is, az államok az agresszió bűncselekményét kriminalizálták a büntető törvénykönyvben is, és ez nagyon fontos, hiszen az ICC hatásköre korlátozott. De talán nincs hatékonyabb és eredményesebb elrettentő elem, mint az, hogy a nemzeti joghatóság ellenőrző szerepet tölt be, ha egy adott kormány elkövet agressziót, mint bűncselekményt, ezt azt hiszem nem lehet lebecsülnünk. Itt le is zárnám, és nagyon szívesen válaszolok az esetleges kérdéseikre. Köszönöm szépen, három nagyon érdekes prezentációt hallottunk. Most kérdéseket lehet föltenni. Először egy zöld frakcióbeli kolléga következik, Lokmiller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr engedjék meg, hogy, hadd, hogy elmondjam azt, hogy fél órával korábban kezdtük ezt a napirendi pontot, mint hogy azt programoztuk. Önök kívülről érkeztek, de biztosítom önöket arról, hogy erről a témáról mi jelentést készítünk, Nagyon sokféleképpen dolgozunk ezen a kérdésen, és megpróbáljuk a büntetőbíróság munkáját sok szempontból javítani, de talán azért nincsenek itt a kollégák nagyobb számban, mert három párhuzamos ülés folyik egyszerre, és tudom, hogy egy másik kolléga tíz perc szóval érkezik, és ő még föltesz kérdéseket. It gives of course then more time for questions. De legalább több időnk van a kérdések föltételére. Prost asszony. Először is megköszönöm mind a három előadónak ezeket a nagyon érdekes prezentációkat. Ön bizonyos kihívásokat jelölt meg, Prostasszony. Egyetértek, valóban. Ezen kihívásokkal kell szembenézni a bíróságnak. Kérdésem, egy hágai bíróság hogyan juthat el egy olyan mondjuk vidéki területe, ahol végrehajtották a háborús bűnöket. Az ottani lakosság nagy valószínűséggel nem igazán tudja nagy számban az angolul történő eh, híreket vagy eh, közvitát követni. Hogyan lehet azt elérni, hogy ezek az emberek tudják, hogy már nem üldözik őket azért, hogyha elmennek a bíróságra és tanús, tanúvalomást tesznek. Aztán bizonyos afrikai kormányok nem indokolt kritikája, miszerint részre hajló a bíróság. Katin úr elmondta, hogy van sok más afrikai kormány, civil társadalom, éppen ellenkezőképpen viselkedik de azért még nem túl stabil ez az együttműködés. Néhány évvel ezelőtt a bíróság itt komoly lépést tett afelé, hogy az Afrikai Unióban is nyisson egy hivatalt, hogy az afrikai kormányok pontosan értsék, hogy mi annak a következménye, hogyha ratifikálják a statutumot. hogyha az Afrikai Unióban úgy lesz a vezetőség, akkor ismételten felvetik ezt az elképzelést? Addis Abebában. Aztán áldozatok, a háborús bűnök áldozatai. Az áldozatok tröszt alapjának helyzetéről felvilágosítana miket, hogy mi a helyzet ezzel mostanában? Aztán még egy kérdés. Az emberi jogokat folytonosan sárba tiporják. Októberben a Fülöp-szigeteki problémával kapcsolatban írt az Európai Parlament egy állásfoglalást, és azt olvastam a sajtóban, hogy ügyvédek környékezték meg a bíróságot, miszerint a Fülöp-szigeteki elnök részvétele ezekben az emberi jogsértésekben szintén majd előbb-utóbb eljut a bíróságra. Erről mi a véleményük? Barriga úrnak is szánnék néhány kérdést. Egy 2014-es állásfoglalás, parlamenti állásfoglalást előkerestem. Akkor üdvözöltük Liechtensteint, hiszen önök egy, egy kézikönyvet is létrehoztak arról, hogy hogyan kell a bíróság különböző intézkedéseit végrehajtani. Van hét olyan EU-s tagállam, amely nem ratifikálta még a statútomot. Öt foglalkozik ezzel komolyan, két tagállam pedig nem igazán. Milyen tanácsot tudna adni? Hogyan segíthetnénk? Hogyan érhetnénk el, hogy ők is ratifikálják ezt? Van 30 állam, ami már ratifikálta ezt, akkor 2017 után elvileg fölállíthatnánk egy olyan rendszert, egy olyan állandó rendszert, amelyel elítélhetjük az agresszió bűnét. Jól értettem, hogy ez meg, decemberre megtörténhet? Mert jelenleg dolgozunk a parlament állásfoglalását, amit az ENSZ közgyűlésének címzünk. Ez egy hasznos információ, ezt akár bele is írhatnánk akkor ebbe a jelentésbe, állásfoglalásba, mint prioritás. Kattin úr. A Parliamentarians for Global Action New Yorki bázisú, gondolom a biztonsági tanács ügyeit is követi, és bizonyára foglalkozott már azzal a kérdéssel is, hogy a biztonsági tanács már, vagy újabban nem foglalkozott az agresszió kérdésével, de Mondan arról néhány szót, hogy jelenleg milyen a hangulat a biztonsági tanácsban? Olyan szempontból tehát, hogy meg tárgyalnak olyan kérdéseket, olyan ügyeket, ami elvileg a bírósághoz kéne utalni? Mert ha jól hallottam, voltak olyan ügyek, amely esetében ez fölmerült, hogy a Nemzetközi Bíróság elé viszik ezt, de aztán nem volt meg a megfelelő támogatás. Ha még egy kérdés volt tehetnék. megérkezett, úgy látom, a külügyi szolgálat képviselője, de nem csak ő, megérkezett a prezentációk közepette, talán megkaphatná is a szót, és a 2014-es elsfoglalásban a parlamentben azt kéri az EU-tól, hogy az agresszió bűnével kapcsolatban legyen egy közös EU-s állásfoglalás. Ez szerintem még nem történt meg. Erről elmondaná a véleményét? Van-e egyáltalán erről szó, hogy kialakuljon egy közös állásfoglalás? Még akkor is, hogyha az összes tagállam nem ratifikálta? Köszönöm. Elnök, igen, köszönöm. Természetesen a külügyi szolgálat is megkapja lehetőséget, hogy kifejezze magát, hogyha szeretnék. meghallgatjuk szívesen a külügyi szolgált véleményét, parancsoljon. Sorry. Thank you, I'm not used to this room. Köszönöm szépen. Nem szoktam meg még ezt a termet. Az emberi jogi divízió vezetője vagyok az LKS-nél. Nagy örömmel csatlakozom önökhöz, és szeretettel köszöntöm én is az előadókat. Elnézést kérek, hogy késtem. Kollégák próbálták figyelmeztetni bennünket, hogy hamarabb kezdik a napirendi pont tárgyalását, de nem értünk ide időben. Nem szeretnék megismételni semmit, ami már elhangzott. Arra szerettem volna emlékeztetni, hogy az Európai Unió a nemzetközi büntető jogot fontosnak tartja, egyetemleges értékeket képvisel, és ezeket mi támogatjuk. A nemzetközi bűncselekmények áldozatai, jogorvoslatot érdemelnek, bárhol is élnek. A biztonságpolitika is egyébként újra megismételte az EU-nak ezen kötelezettségvállalásait, tehát folyamatosan támogatjuk a Nemzetközi Büntetőbíróságot, a jogállamiságot, nagyon határozottan. Úgy érezzük, hogy feladatunk, hogy a kormányokkal és a társadalmakkal együttműködve a Nemzetközi Büntető Bíróságon küzdjünk a büntetlenség ellen. Nehéz év volt a tavalyi, ugye említette valaki biztos már előttem, hogy visszaléptek néhányan a római statútumtól. Két ország viszont visszavonta ezt a kilépést, úgyhogy most már csak Burundi maradt. Tehát azt gondoljuk, hogy 2017 az másfajta év lesz, remélhetőleg többen, több ország csatlakozik majd az ICC-hez, és közelebb kerülünk az egyetemlegességhez. A múlt héten az éves kerekasztalt tartottuk meg a Nemzetközi Büntetőbíróság és az LKS e között, és ott is beszéltünk erről bizonyos régiókra összpontosít a büntetőbíróság. Gondolom ez is elhangzott, hogy Afrika az egyik, és biztos vagyok benne, hogy a kérdések közül is több érintette ezt a témát. 2016-ban ugye Grúzia esetében megnyílt ügy mutatta, hogy a bíróság hatásköre bővül, Tudjuk, hogy több előzetes vizsgálatot is szeretne indítani az ügyész Dél-Amerikában, Ázsiában is, tehát nem csak Európáról van szó. A Fülöp-szigeteki helyzet is érintett, és röviden az agresszió bűncselekményéről, ahogyan az már elhangzott, 18 tagállam ratifikálta már. Ez tehát nincsen, nem mondhatjuk el, hogy EU szerte érvényes pozíció lenne. Tulajdonképpen szuverén döntésről van szó, amelyet a tagállamok egyenként hoznak meg, hogy csatlakozzanak ehhez vagy sem, de az egyik munkacsoport, a tanács egyik munkacsoportja vitatja ezt meg, tehát külön ezzel a, ezekkel az ilyenfajta jogi témákkal foglalkozó munkacsoport tárgyalja ezt. Ez a munkacsoport a Nemzetközi Büntetőbírósággal eh, foglalkozik. Vannak olyan tagállamok, amelyeket nyilván foglalkoztat, hogy a többi tagállam is csatlakozzon, tehát akik már tagok. Szerettem volna még röviden érinteni azokat a témákat, amelyeket hát a hozzászólók érintettek. Volt konkrétan egy Dél-Afrikát említő megjegyzés. Az szerintünk a, a római statútum hoz való előírásainak a betartás, vagy az ehhez való igazodás, ez nem elégséges önmagában a e, konfliktusok megelőzéséhez. Kiderült e, nem régi békefolyamatokban, például Kolumbiában is, mert ahol az ICC egyébként aktív volt, hogy a büntetlenség az nem lehet a megoldás része. Egyelőre most itt abba hagyom. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, és kíváncsian várom az előadók véleményét. Köszönöm, mondja az elnök. Magamnak is engedélyezek egy kérdést itt. Remélhetőleg kollégánk is ideér majd, és akkor az összes kérdést meghallgathatjuk, meg mielőtt választ adnak a szakértők. Talán ez a megfelelő, hogy a válaszok előtt hangozzon el az összes kérdés. abban a szerencsében részesültem korábban, hogy jogot tanulhattam, nemzetközi jogot tanulhattam, és a, látom, hogy hol a piros határ, határvonal, a Nürnbergi pertől kiindulva, egészen a mai Nemzetközi Büntetőbíróságig. És azt érdeklődve hallottam, hogy manapság könnyebb lefolytatni egy ilyen eljárást, mert hogyha visszatérek Nürnberghez, általánosságban sikerről volt szó, de mondjuk az agresszió bűncselekménye, vagy háborús bűncselekmények bizonyítása akkor azért nagyobb kihívást jelentett a, a vádnak. Tehát talán erről egy kicsit többet beszélhetnének, hogy hol látják a hasonlóságokat, és hol érzik, hogy most más kihívásokkal néznek szembe, mint annak idején Nürnbergben. az is ugye kényes kérdés, hogy egy háború mikor jogos és mikor nem. Az ENSZ biztonsági tanácsát nem lehet ebből kihagyni. Lehet, hogy én vagyok tájékozatlan, de azért szívesen hallanék többet ezekről a témákról önöktől. Még valami, amit szeretnék megkérdezni. Valaki említette az EU és Ukrajna kapcsolatait. Nem tudom, hogy hogyan tudná az EU segíteni Ukrajnát, Ukrajna bevonását ebbe, mit várnak az Európai Parlamenttől e tekintetben. Az utolsó kérdésem pedig a bíróság hatásköre, tehát még nemzetközi jogban sem teljesen világos, hogy mi hova tartozik, az Európai Unió alapjogi kartája alá esik sok téma, tehát a joghatóságok változnak, és az EU-s tagállamok lehet, hogy nem az elsők, amelyek megszegnek bizonyos dolgokat, de azért például az Európa Tanácsban több, több problémát is le, el tudok képzelni, ami felmerülhet. Tehát kinek lesz joghatósága, kinek nem. A luxemburgi és a strasburgi bíróság között is láttunk már ilyen harcokat, úgymond, hogy melyikük lesz az az emberi jogokért kiálló legfontosabb, legfelsőbb bíróság, vagy mondjuk bíróságok háromszöge alakul ki. Én most még gyorsan körülnézek, hogy kollégám ideért-e. Úgy tűnik, hogy nem akkor arra kérném önöket, hogy válaszolják meg az eddig elhangzott kérdéseket. És akkor esetleg, ha megérkezik a kolléga, engedjünk meg neki egy kérdést. Ha ezzel egyetértenek, akkor ugyanilyen sorrendben átadom a szót elsőnek, Prost asszony. Thank you very much. Um, some very... Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdések hangzottak el. Az első kérdés egy központi fontosságú felvetés a bíróság számára. Levontuk a tanulságokat a korábbi jugoszláviai és ruandai bíróság esetéből, amelyek ugye az ICC elődjei voltak, amikor a bűncselekmény elkövetésének helyétől ilyen távoli a bíróság, ez kritikus fontosságú, és ezt prioritásként kezeli az ICC. Tehát van egy programunk, amelynek célja pontosan az, amit ön is említett, áthidalni a távolságot Hága és az érintett közösségek között. Ezt különböző módon próbáljuk elérni. Vannak a helyszínen irodáink, nem mindenhol, de több érintett országban, ahol folyik egy vizsgálat és a bírósági per elindítása után folytatódik ennek a működése, és a per folyamatán túlmenőleg is vannak különböző missziók is az ügyész, illetve a bíróság elnöke ellátogat egy helyszíne, például amikor a közelmúltban elkezdődött az ugandai per a per elindításakor ott járt a bíróság képviselője, ezt közvetítették a térségben, tehát az áldozatok kárpotlásával is foglalkozunk. Az eljárásban maguk is képviselve vannak, tehát így az érintett közösség is lehetőséget kap hogy regisztrálja azokat, akik szeretnének részt venni ebben a folyamatban. Természetesen a lehetőségeink korlátozottak, például a bírósági tárgyalás lefordítása a különböző nyelvekre szintén problémás, de hangsúlyt helyezünk ezen fontos elemekre is. Lehet, hogy nem kapott más kontextusokban kellő figyelmet, de mindenképpen fontosnak tartjuk. Említettem a bírálatokat azzal, hogy túlzottan Afrikára fókuszál a bíróság. Én is említettem, hogy ez milyen helyzetet idézett elő. Ami a helyzet megoldását illeti, nagy hangsúlyt helyezünk a párbeszédre az afrikai államokkal, Afrikából természetesen különböző hangokat hallunk, ott vannak a civil társadalmak, a különböző államok, amelyek más és más álláspontra helyezkednek. Nyitottak vagyunk a különböző párbeszédek iránt. A tisztviselők szintjén folyik ez a párbeszéd, a bíróság képviselői Afrikába utaznak különböző szemináriumokra, prezentációkra. A bíróság elnöke a közelmúltban Ugandában járt, a Trust, a Trust alap képviselőivel is egyeztetett az ottani helyzetről. Tehát megpróbálunk eljutni az érintett közösségekhez is odafigyelünk az afrikai aggályokra, ami a hivatal helyzetét illeti. Van egy összekötő irodánk New Yorkban az ensz való kapcsolattartás érdekében, és szeretnénk az Afrikai Unióval is egy ilyen irodát nyitni, de eredik. eddig nem nyílt lehetőség, nem született megállapodás az Afrikai Unióval egy iroda létrehozása céljából, de minden egyes alkalommal ezt felvetjük, és tartunk ott szemináriumokat is, amelyeket az Európai Unió támogat, amiért hálásak is vagyunk. Megpróbáljuk előmozdítani a párbeszédet, és az összekötő iroda kérdését felvetjük minden adandó alkalommal. A tröszt um, alap uh, szintén uh, kapcsolódik um, a római statútumhoz, um, ezt nagyon fontosnak tartjuk, azért jött uh, létre, hogy alapokat szerezzünk, amelyek a kárpotlások céljából használhatók fel. Olyan kárpotlásról van szó, amelyet az elítélt személy kell, hogy megfizessen. Gyakran az alapokat nem sikerült felkutatni, és ugyanígy egy segítő funkciója is van. Például Ugandában a projektek évek óta zajlanak. Olyan esetekben, amikor a bíróság nem volt jelen egy adott térségben, tehát a tröszt alap nagyon fontos a bíróság számára, és ez a rendszer tükrözi azt a megközelítést is, hogy megpróbálunk eljutni az áldozatokhoz. Ugyanakkor folytonosan küzdünk, a, ezen vagyunk kezelői elői alap fenntartása érdekében. Komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy további forrásokat találjunk. Sajnos a Fülöp-szigetekkel kapcsolatos probléma amely nagy figyelmet kapott a nyilvánosság részéről is. Most a bíróság foglalkozik ezzel, nem szeretnék a részletekbe belemenni. Nem szeretnék Vansutis asszony hatáskörébe belenyúlni, tehát erre nem térnék ki. A joghatóság kérdésével kapcsolatban elhangzott egy kérdés. Az érdekes dolog a római statutummal kapcsolatban az, hogy a joghatóság formája sajátos jellegű, úgy említettem a területiség, illetve a nemzeti részvétel elvét. Ez a bíróság egy kiegészítő bíróság, amely a komplementaritás elvére épülve jött létre. A római statútum nem egy önmagában álló bíróságot akart létrehozni, hanem egy egész rendszert, amelynek a célja mindenek előtt az, hogy az államokat egyéni, vagy egyéni szinten, vagy regionális csoportosulásban ösztönözze. Ők a felelősek mindenek előtt a vizsgálatok, a nyomozati eljárások végrehajtása érdekében, az ICC csak olyan esetekben avatkozik be, amikor nincs egy konkrét állam, amely egyetemes joghatóságot gyakorolna, ahogyan ezt a szenegáli esetben is láttuk. Tehát amikor nincs egy olyan állam, amely hajlandó lenne, vagy képes lenne a vizsgálat lefolytatására, ilyen esetekben rendelkezik joghatósággal a Nemzetközi Büntetőbíróság. De gyakran elhangzott az, hogy nagy siker lenne, hogyha nem lenne egyetlen ügy sem, amelyen foglalkoznia kellene, mert ez azt jelenteni, hogy az eljárásokat a Nemzeti Joghatóság keretében lehetne lefolytatni. Ez pedig nagyon fontos, különböző bírálatok szempontjából a bíróságnak soha nem az volt a feladata, hogy helyettesítse a nemzeti bíróságokat, hanem inkább megpróbálja kiegészíteni azokat. Ezt szerettem volna megvilágítani. Myself is better informed, so we'll most már én is többet tudok, a következő szakértőn következik. Köszönöm szépen! Ami az ezbiztonsági tanácsát illeti. Nos, az történt, ami az biztonsági tanácsban történt, az magáért beszél, amikor a szudáni helyzetet a bírósághoz utalták, akkor a biztonsági tanács úgy lépett fel, hogy sok komoly hatalom tartózkodott. Ez 2005-ben volt. Aztán, amikor a biztonsági tanács Líbiával foglalkozott 2010-ben, akkor egyhangú volt a döntés, 2011 valójában, 2011 eleje, akkor egyhangú volt tehát a döntés. Ez azt jelenti, hogy most már a biztonsági tanács támogatja a bíróságot. Nos, viszont, amint 2011-ben elhangzott, voltak vétók, vagy például Spanyolország szerette volna a sri lankai helyzetet átutalni, ezt a kérdést átutalni a, a bírósághoz, de valaki vétóval fenyegetett, úgyhogy nem is történt meg, de volt még más hasonló helyzet is. Nézzük meg, hogy bizonyos helyzetek miért nem úgy alakultak, ahogy azt elvártuk volna. Amikor a biztonsági tanács elfogadott, elfogadta az 1973-as tanács határozatát Líbia témájával kapcsolatban, akkor volt már ugye egy korábbi határozat, miszerint a bíróságot felkérte, hogy lépjen, de ezzel, ennek a végrehajtásával sosem foglalkozott a biztonsági tanács. Tehát jó lenne, hogyha megfelelően viselkednének az új libiai erők, be, tartsák tiszteletben a nemzetközi közösséget, a bűnösöket adják át Hágának. Nos, az a helyzet, tehát az a helyzet, hogy miután független a bíróság, ezért nem szabad, hogy elfogadja, hogy a államok szaba, az államok szobáljanak vele. Nos, bizonyos esetekben úgy döntött a bíróság, hogy a líbiai joghatóságnak van elsőbsége. Katafit fegyvertelenül kivégezték brutális módon. Hát elvég, elvileg nem lehetetlen, hogy ez is háborús bűn volt. Arra kérik, utána viszont nem volt semmiféle olyan elképzelés, hogy a líbiaiaknak el kéne fogniuk Kadhafit és elküldeni Hágába. Említettem azt, hogy vannak büntetlenségi megállapodások a bűnök, bűncselekmények elkövetőivel, elkövetői által. Nos, a lényeg az lenne, hogy kiterjesszük a joghatóságát a bíróságnak. Jelenleg nem igazán akaródzik a biztonsági tanácsnak fellépni, de Liechtenstein, Málta és más államok javaslatára a közgyűlés egy mechanizmust hozott létre, melynek az lenne a célja, hogy a szíriai helyzettel kapcsolatos bizonyítékokat megtartsa. Hát ez elég kétségbe esett vállalkozás, de mégis szeretnék valamit elérni. Több mint száz állam megszavazta ezt, tehát van egy kisebbség, aki a büntetlenséget megtartaná, de a többség mindenképpen ezt támogatta. A lényeg az, hogy a bizonyítékokat megőrizik. Lesz még lehetőség a jövőben a biztonsági tanácsban. Az Európai Parlament és a tagállami parlamentek, vagy feladata az, hogy ezt a ledületet megtartsák, és amikor tényleg eljön az megfelelő pillanat, akkor felépjenek, és aztán nagyon fontos az, hogy megfelelő finanszírozást is kapjon a nyomozati munka, hogyha az N193 tagállama felkéri a bíróságot, hogy lépjen fel, akkor a 193 tagállamnak kell, kell majd ezt finanszírozni, nem pedig a, a ratifikáló országoknak. És bármiről is szól a jövőben egy ENSZ biztonsági tanácsi határozat, határozat, akkor lehet, hogy az még több évre van tőlünk, de nyilván lesznek még lehetőségek. Aztán volt, kaptam egy másik kérdést. Mit tehet azért az EU, hogy Ukrajna is belépjen? De Ukrajna valamit azért már tett, hiszen az alkotmányát megváltoztatta, mondjuk Törökország is, és ők aztán nem ratifikálták. A 124-es cikk arról szól, hogy Ukrajna elfogadhatja a bíróság joghatóságát. Mondom, Törökország is megtette, aztán mégse fogadta el. A elnöki, az elnöki szerkezet, az elnöki szervezet három éves átmeneti, átmeneti időszakot vezetett be, gyakorlatilag 2019-re halasztották el, amikorra valószínűleg már új elnök lesz. Olyan ez, mint hogyha a következők a következő elnökre testálnák át ezt a feladatot. Most úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak föl kéne emelni a hangját. Jó, megváltoztatták a, az, az alkotmányt, de hát hogyha önök betartják a jogszabályokat, akkor nem nincs mitől félniük. A lényeg az, hogy a bűncselekményeket megelőzzük, hogy az áldozatok életét megvédjük, de nem szabad ezért elhalasztani egy ilyet. Úgy tűnik, hogy az iraki elnök azt mondta, hogy nem, nem, még nem tudják ezt aláírni, mert a moszuli helyzetet meg kell oldani. Nem, nem, ez nem jó érvelés, mert most kell megmenteni az emberek életét, mielőtt még az erőszakot nem alkalmazták. Tehát ez a, erre a típusú elkötelezettségre lenne szükség. Egyébként Mogherini asszony Kievben kétoldalú tárgyalások útján nagyon komoly munkát végzett, és az EU delegáció is nagyon aktív, de nagyon fontos lenne az, hogyha az Európai Parlament politikai, politikusai is kiállnának emellett, illetve vegyék fel a kapcsolatot a ukrajnai kollégáikkal. Ez mindenképpen hasznos lenne. Köszönöm. All right, let me uh, try to address uh, some... Nos, hadd foglalkozom ezekkel a kiváló kérdésekkel. Először is Lokpérer asszony kérdezte, hogy van-e tudok-e tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy azt a néhány EU-s tagállamot, aki nem halad a ratifikációval, hogyan lehetne ösztönözni. Hát szerintem nyilvánvaló ezek az államok is már látták ezt a kézikönyvet, elolvasták, nagyon sok érv szerepel ebben a kézikönyvben a ratifikálás mellett. De én úgy gondolom, hogy a, amivel leginkább foglalkozni kell, az ez a technikai eszmecsere arról, hogy mi, mit jelent az opt-out mechanizmus. Megpróbálom a lehető legkevésbé technikai kifejezésekkel, szakifejezésekkel elmagyarázni ezt néhány államot foglalkoztat a saját jogi helyzete, tehát hogy milyen helyzetben van, milyen, mi a státusza, hogyha nem, nem ratifikálta ezt, a módosítást. Hát nyilván, hogyha valaki már ratifikálja, akkor nem kell ezzel foglalkoznia, tehát utána már nem aggasztja ez. Vannak olyan államok, amelyek már ratifikáltak ezt a módosítást, de még mindig foglalkoztatja őket, hogy mit is jelent ez, jelentenek ezek a e, módosítások. De hát nyilván, hogyha valaki már ratifikálta a módosítást, akkor nem kell foglalkoznia a gondokkal, minden benne van a kézikönyvben. Én egyébként nagyon magabiztos vagyok abban, hogy megoldódik a helyzet, lesz további információ a folyamatban, és remélhetőleg ez segíti majd azokat az államokat is, akik még nem csatlakoztak, hogy ők is befejezzék, lebonyolítsák a ratifikációt. Aztán hát elnök úr megfogott, hogy a könnyű e, ezt e, kezelni, tárgyalni a bíróság előtt. Hát én nem mondtam, hogy az agresszió, nem akartam mondani, hogy az agresszió bűncselekménye könnyen bíróság elé vihető, és igaziból azt akartam mondani, hogy az agresszió, mint bűncselekmény meghatározása azzal foglalkozik, hogy mit tesz a vezető. Tehát nem kell itt a csatatérig elmenni, és bizonyítékokat gyűjteni a háborús bűncselekményekről, és így tovább. Tehát ebből a szempontból gondoltam én, hogy közvetlenebb ez a dolog, és hogy könnyebb dokumentáció van, akár egy nyilvános beszéd felhasználható erre, hiszen utasítások adásáról van szó, erőszak felhasználására vonatkozó ösztönzésről, és így tovább. Nürnberget említette, és elmondta, hogy talán ott nem volt annyira könnyű a munka. Hát én sem mondtam, hogy könnyű volt végigvinni ezeket a pereket, de a Nürnbergi perekben több vádlott volt, minél lejjebb megy az ember az utasítási láncban, és ugye minél nagyobb a befolyásoló köre, és közben próbálja valaki bizonyítani, hogy az agresszió bűncselekményért felelős valaki, tehát hogy elkövette, annál nehezebb ez. Viszont, amit említettem ebben az esetben, hogy az állam élén álló egyetlen egy ember, akit meg lehet találni, felelős Van egy sokkal nagyobb lélegzetvételű kérdés, hogy az erőszak alkalmazása mikor jogos és mikor nem. Hát e, gyak, csak ebben a témában egy külön meghallgatást lehetne tartani. Persze az agresszió definíciójának ebben az értelmében az önvédelemre használt agresszió nem minősülhet agresszió bűncselekményének. Vannak olyan helyzetek, amelyek kevésbé világosak, vagy tiszták, ezért ezt a fajta küszöbb klauzulát beépítettük, tehát a, csak a legvilágosabb legvilágosabban agresszió bűncselekményének minősíthető ügyeket lehet a bíróság elé vinni, mint agresszió bűncselekménye. Ez nem jelentheti azt, hogy más esetek nem minősülnek ilyenfajta bűncselekmények a nemzetközi jog szerint, de ahhoz, hogy ez egy, egy államot a bíróság elé citáljunk, az agresszió bűncselekménye miatt nekünk a legmagasabb küszöböt kell figyelembe venni. És ez alapul a nőnmegi precedensen, illetve azon, hogy egyet tudjunk érteni a meghatározáson, a meghatározásnak ebben a részében is. Ezt egyébként egy olyan munkacsoport fogadta el, amely az ENSZ összes tagállama előtt nyitott, és garantálhatom önöknek, biztosíthatom önöket a fel, hogy mindannyian ott is voltak. Nos, hát vettük, értettük, addigra ugye a vezető ö, nácik már nem éltek, mire oda jutottak a tárgyalásokig, most megérkezett a kollégát, tehát a második fordulóban megadhatjuk neki a lehetőséget a kérdés feltevésére. Köszönöm szépen, mondja Anna Gomes, Az LKS-nek és a bizottságnak is tulajdonképpen teszem fel a kérdést, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a civil társadalmat támogassák az EU-n belül és az EU-n kívül, annak érdekében, hogy a büntetlenség ellen küzdjenek a Nemzetközi Büntetőbíróság segítségével például olyan nyilvánvaló esetekben, mint a szíriai jogsértések és háborús bűnök és emberiség ellen elkövetett bűncselekmények. Például mit tesznek annak érdekében, hogy a helyszínen működő szervezeteket segítsék, amelyek bizonyítékot gyűjtenek, és majd szeretnék a bizonyítékokat a bíróság elé vinni, hogyha lehetőség lesz az ügyeket odavinni, például az az ügyek, amelyek, amely népesség népírtás áldozata volt. Az EU fontos szerepet játszhatna, közvetetten is, hogy támogatja a bíróságot, de közvetlenül is, hogy támogatja a civil társadalmat, amely a bizonyítékok gyűjtését végzi, hogy aztán egy napon a bíróság elé tárhassa azokat. És aztán a támogatást a különböző országok különböző hatóságainak, még nem is említettem, ezt erre már utaltak az előttem szólók. Aztán a bíróság véleménye mi erről? Tehát volt-e tanácsadó szerepe, vagy valamilyen más szerepe Iszenebré szenegáli perében? A feljebbíteli bíróság most erősítette meg az ítéletet. Ez is egy nagyon fontos ítélet volt a büntetlenség elleni küzdelemben, ahol egy tagállam döntött úgy, hogy a saját igazságszolgáltatását állítja ennek a küzdelemnek a szolgálatában. Nem tudom, hogy volt-e együttműködés a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Köszönöm. Nagyon konkrét kérdések. Talán most akkor fordítva kezdjük a szakértők válaszait. Hát mindegy, prostasszony azt hiszem ön kapta a legtöbb kérdést. Um, az utolsó kérdésre térnék ki az eljárással kapcsolatban. Valóban ez egy kiemelkedő példa azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a római statútum rendszere, ugyanis itt egy ország felelősséget vállalt azért, hogy lefolytassa ezt a bírósági eljárást, tehát itt valóban érvényesül a kiegészítő jelleg, az egész eljárást a Nemzetközi Büntetőbíróság is támogatta. Azt hiszem, hogy a főbírák is jelen voltak a per megnyitásakor, és ez is jelzi, hogy hogyan működik a római statútum rendszere. Nem vagyok biztos benne, hogy volt a bírósággal konkrét együttműködés, de ez több esetre is vonatkozhat, amikor az együttműködés működik. A római statútum mindenképpen ezt eh, egyébként lehetővé teszi a bírósággal, és eh, azt is, hogy a bíróság a nemzeti joghatósággal együttműködik. Azt hiszem ez egy olyan példa, amelyet eh, mindenképpen ösztönöznünk kell, és pontosan e célból jött létre a római statútum rendszere is. Katin úr, igen, egy pillanat erejéig szeretnék visszatérni egy felvetésre, amely korábban elhangzott Afrika és az ICC kapcsán. Hangsúlyozni szeretném, hogy a visszalépések hulláma, amelynek tanul lehettünk októberben, nagyon határozott reakciót váltott ki a nemzeti és a nemzetközi civil társadalom részéről is, az olyan szervezetekkel együtt, mint az EU, és képesek voltunk a diskurzust megváltoztatni. Ebben az összefüggésben szeretném büszkén kommentálni azt is, hogy az Afrikai Nemzeti Kongresszus parlamenti többsége ért el azt, hogy a kormány által előterjesztett jogszabály, amelynek következtében visszalépnének a római statútumtól, és amely lehetővé tenne egy jogi hézagot, amelyben vissza lehet lépni, ezt a parlament egy hónappal ezelőtt levette a napirendről, és a politikai párt tagjai közül többen csatlakoztak a szervezetünkhöz, és azt mondták, hogy nem értenek egyet az ilyen jogszabályokkal, nem szeretnének a történelemben visszalépni, és nem azt akarják, hogy bírálják őket ilyen esetek miatt. Volt egy másik eset is, amikor azt nyilatkozták, hogy a délafrikai jogszabályokat is megsértette a, az, ami a Basír elnökkel történt ügy. Ezek mind békés fellépések voltak, még akkor is, hogyha Szenegál Gambia területére lépett, nem alkalmazott erőszakot. Minden esetre Gambia kormánya vissza ismét csatlakozott az ICC-hez, tehát végre kell hajtani a római statutumot, ahogy ezt Dél-Afrika is tette, hogy ez ilyesmi elkövetkezik be ismét. Ez egy nagyon bonyolult helyzet, de szeretném jelezni, hogy ha megnézzük, hol tartottunk néhány hónappal ezelőtt, már nem ott tartunk, és folyik a munka annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy előrelépés történjék. Végezetül a bíróság főügyészét a nigeri kormány is meghívta a múlt hónapban. Több száz parlamenti képviselő előtt szólalt fel, a média is főoldalon cikkezett erről, és mindez egy olyan projektnek volt köszönhető, amelyet decemberben kezdeményeztünk, tehát ezek zajló folyamatok, amelyek mellett ki kell tartanunk, hiszen végeredményben a bíróság üzenete sokkal inkább elfogadható az afrikai közvélemény számára is szemben azokkal, akik megpróbálják bolykottálni a bíróság munkáját. Ők nem az afrikai állampolgárok, vagy a világ más részén élő állampolgárok nézeteit képviselik. Fantasztikus, mondja az elnök. Volt egy másik kérdés is, amely a külügyi szolgálathoz lett intézve. Nagyon röviden. Valóban az Európai Unió gyakorlati operatív támogatást is nyújt az ICC-nek. Az EU 2011-ben egy tanácsi következtetés formájában és egy cselekvési terv formájában is kötelezettséget vállalt, ami pedig a finanszírozást illeti 2000 óta kb. 37 millió eurót használtunk fel, vagy az ICC közvetlen támogatása céljából, vagy a civil társadalom megsegítésére, amely a római statútum terjesztésén dolgozik, és 2016-ban, 17-ben is folytattuk ezt a támogatást, tehát valóban az Európai Unió szintén támogatja a római statútumot azáltal, hogy támogatást nyújt a bíróságnak. Szerettem volna felhívni a figyelmüket arra a tényre is, hogy az európai demokrácia és emberi jogi eszköz értékelői most tették közé az értékelésről írt jelentésüket. Ez egy független értékelés, de természetesen hangsúlyozza, hogy milyen fontos, hogy az Európai Unió továbbra is támogassa a büntetlenség ellen folyó küzdelmet, illetve a bíróságot támogassa. Tehát ezt a fajta munkát folytatni fogjuk. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel akkor le is zárhatjuk ezt a mai meghallgatást erről az érdekes témáról. Köszönöm mindenkinek, hogy időt szakított ránk. Nagyon hasznos információkat nyújtottak, hálásak vagyunk azért, hogy eljöttek hozzánk, és megosztották ezen információkat a szakbizottságunkkal egy kicsit többen is itt lettek volna, azt hiszem, úgyhogy a jövőre nézve talán egy megfelelő formátumban kell az ilyen rendezvényeket megszerveznünk, de ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy lehet volna nagyon hasznos eh, az információ, amit eh, kaptunk. És ezzel a mai napi rende végére értünk. Szeretném jelezni, hogy holnap egy kibővített elnökségül is tartunk 9 órakor, és 10 eh, órakor folytatódik a szakbizottság ülése. Addig pedig megberekeztem az ülést. Köszönöm.